Okay, good morning. I think that, uh... Jó reggelt! Nincs itt mindenki az első napi rendi ponthoz. Um, first of all, we, we have a draft. De először is van napirend tervezetünk, van rajta egy kis változtatás. A szavazás a GOZESZ jelentésről, a forgalomba hozatalra szent euróérmék címletei és műszaki előírásai nem szavazunk erről ma mert a Juri szakbizottság még nem készítette el a véleményét, úgyhogy várjuk a véleményüket, és két hét múlva szavazunk. Szerintem ez nem okoz fennakadást, úgyhogy várjuk meg a jogi szakbizottságnak a véleményét. Úgyhogy van egy kis időnk, amit nyertünk, ezért minden időpont előre csúszik ezután a napirend után, úgyhogy több időnk jut más dolgokra. Az első napirendi pont tehát Dörkjen Eppinknek a jelentés tervezete a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatokról. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság júniusban elfogadott egy javaslattervezetet a makrogazdasági egyensúly hiány kezelésére szolgáló eljárás kezeléséhez, a MIP-hez. A MIP-nek és az európai háztartásnak az a különlegessége, hogy a tetőnél kezdték az építkezést, és utána alapoztak, és nem a szokásos módon. Így aztán kartéziánus megközelítést fogok alkalmazni. Úgyhogy elnök asszony biztos megkönnyebbül, de támogatom a javaslatnak a célkitűzéseit. Nagyon fontos, hogy a gazdaság irányítást erősítsük az Európai Unióban, ehhez viszont statisztikai MIP adatokra van szükségünk. Figyelembe véve azt, hogy tetőről építkeztünk, én úgy gondolom, hogy ezt a rendeletet a már létező eljárásokhoz kellene igazítani. Egy kirakós játéknak az utolsó kis részecskéje kell, hogy legyen, be kell, hogy illeszkedjen a képbe, ezért amennyire lehet, a MIP adatkezelési rendszerét és a MIP eljárási szabályzatát összehangolom először is. A szankciók alkalmazását csak akkor alkalmazzuk, hogyha euró alapú gazdaságú országról van szó. Másodszorban, hogyha büntetést gyűjtenek be, akkor az európai stabilitási mechanizmusba kerüljön, ne a költségvetésben. Mert ez is igaz az MIPRE harmadsorban, a jogi alapot illetően. Tudom, hogy a szerződés 338. cikke esetleg nem elegendő a szankciók kivetéséhez, ezért egy preambulum bekezdést tettem bele, amely azt kérje, hogy a bizottság kiterjessze a jogi alapot, ha szükség van rá. Például a 121 hatos bekezdését, amely a gazdasági irányításról szól, és ide tartozik a MIP is. Ezen kívül hangoljuk jobban össze ezt a javaslatot az európai statisztikáról szóló eljárásokra vonatkozó jogszabályokat. Nem akarom újra feltalálni a spanyol viaszt, úgyhogy Juan Nok úrnak a megszövegezését vettem át a statisztikára vonatkozó jelentésből. Például az érintetteket, illetően az Európai Statisztikai Rendszer, az ESS és az Európai Központi Bankok rendszere Mindkettő felelős a statisztikákért és a MIP adatokért. Huangnyok úr azt mondja, a két rendszer közötti szoros együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk az adatok minőségét. Én azt javaslom, hogy a CMBF nyújtson segítséget nekünk, hogy hogyan történjenek meg az eljárások. A CMBF a megfelelő jelölt erre, mert nagyon nagy tapasztalatai vannak a statisztikát illetően, és a MIP adatok gyűjtését illetően. Hogy mondjam el, hogy az Európai Központi Bank az ESCB rendszeren belül nagyon fontos szerepet játszik, de a központi banknak a fennhatóság a, moni, a monetáris politika felügyeletére vonatkozik, ezért aztán ugyanúgy átláthatónak kell lennie a rendszerének, mint bármely más ilyen intézménynek. Ami a bizottságnak az adatok átadását illeti, szerintem a pontos eljárást, a jelentéstevést és az adatátvitet illetően le kell, hogy fektessük. Én azt javaslom, hogy legyen egy határideje annak, hogy az Eurostat mikor hívja le a MIP eredménytáblához szükséges adatokat. Másodszorban nagyon fontos, hogy az indikátorokról egy közleményt tegyünk közé azért, hogy mindenki hozzáférhessen, ez az átláthatóság elvének megfelel. Ami az úgynevezett missziókat, kiküldetéseket illeti. Én azt hiszem, hogy itt még van mit tennünk. Nevezzük át, és amikor a tagállamokban kiküldetést valósítunk meg, hívjuk azt tagállamokkal folytatott párbeszédnek hiszen annak a kiküldetés, annak van egy vallási és egy katonai aspektus, a hangzata. Protestánsként engem ez nagyon egy vallásos túlkapásra emlékeztet, úgyhogy én a párbeszédes látogatás kifejezést szeretném, a dialogue visitet. Ez nem egy agresszív kifejezés, ez inkább egy uh, kapcsolattartás, és nem Mm, feltétlenül a szankcióknak az előkapuja, hanem szankciókat csak akkor alkalmazunk, ha az adatokat meghamisítják. Szerintem nagyon fontos a dialog vizitek és a feltáró kiküldetések közötti megkülönböztetést megtegyük. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság meghívhassa a Nemzeti Statisztikai Hivatalok vezetőit, és párbeszédet folytathasson velük, és nagyon szívesen együttműködök önökkel, remélem nagy támogatást kap majd a jelentésem. Elnök, köszönöm. Árnyék előadók, néppárt, Herbert Dorfman. Thank you, Chair. Yeah. Igen, Sharon. Én úgy gondolom, nagyon sok mindennel egyet tudok érteni, amit a kolléga elmondott. Természetesen az, hogy megfelelő, jó minőségű statisztikai adatokat kapjunk, ez egy alapfeltétel ahhoz, hogy a makroökonomiai felügyelet működhessen. Amivel nem értek egyet, az az, hogy a tetőnél kezdtük az építkezés, és most alapozunk. Hát én úgy gondolom, hogy amikor a makroökonómiai felügyeletről esett szó, akkor egyértelmű volt, hogy a jó statisztikai adatok gyűjtés az alapfeltétel ahhoz, hogy ez egyáltalán működhessen. Különösen a hatos csomag keretében, a six-pack keretében már a statisztika megfogalmazása került de úgy gondolom, hogy ez az új rendelet nagyon is szükséges, de hagyj emeljek ki néhány pontot. A kolléga, a jelentéstevő is említette. Én úgy gondolom, hogy pontosabb megfogalmazás kell arra, hogy mi az, hogy látogatás, mi az, hogy ellenőrzés a tagállamokban, aztán az ütemtervet illetően, hogy a nemzeti hatóságoknak mikorra kell adatot szolgáltatnia. Ezen még javíthatunk. Egyetértek azzal, hogy ez a rendelet a lehető legszorosabban a hatós csomag makroökonómiai felügyeletre vonatkozó részével, tehát a rugalmasság kell, milyen adatokra van szükség. Tudjuk, hogy a hatos csomagban nagy vita után a bizottság elég nagy rugalmasságot kapott, szabad kezet, hogy mi az fogalmazza meg, találjon egy definíciót, hogy szükséges adatok szükséges kritériumok a makroökonomiai felügyelethez. Így aztán itt is a makroökonomiai felügyeletről, amikor beszélünk, akkor az adatokat rugalmasan lehessen kezelni, amiket már beszolgáltattak. Amit nem értek, hogy miért van különbség az euró és a nem euró tagállamok között. Én úgy gondolom, hogy ami a statisztika minőséget illeti, mind a 28 tagállamot egyenlően kellene kezelni. Nincs szükség arra, hogy lehe, legyen itt egy másodosztály. És arra nincs szükség, hogy bizonyos következményeket egyeseknek el kelljen szenvedni, a másoknak pedig sem. A makroökonomiai felügyelet minőségéhez nagyon fontos, mindenkit egyelően kezeljünk, mindenki, hogy eurógazdas, alapú gazdaságról van szó, vagy más valutát alkalmaz egy tagállam. Ami a következtetéseket illeti, a szankciókat, büntetéseket illeti, itt is a hatos csomagot figyelembe kell vennünk, tehát a minősített többséget azt ide be kell vezetni, bár belegondolhatunk, hogy ez egy két lépcsős modell lenne, csak úgy, mint a hatos csomagban, és ha nem tartják be a letétekkel kapcsolatos szabályokat, akkor következik a szankció. Azt hiszem, hogy a szankció az elérheti a GDP-nek akár a 0,05 százalékát, ami pedig az LKB-t illeti, hogy mi a szerepe. Én egyetértek a raportőrrel, én úgy gondolom, hogy amikor statisztikai adatokról van szó, az EKB nem bújhat a bizalmasság fájtla mögé, hanem statisztikai adatokat kell szolgáltatnia, ez feladata ahhoz, hogy átlátható legyen a munkájuk. És ezt tartassuk be. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentését. Nagyon jó jelentés, és gondolom jó megoldást találunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, now for the S&D, uh, Liam Wangok. Liam. Köszönöm szépen, most pedig az S&D részéről Wangok képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a jelentéstevőnek, hogy én kiváló munkát végzett. Olyan témáról van szó, ugye statisztikákhoz kapcsolódó témáról, amely nagyon száraznak tűnik első ránézésre, de azért nagyon nagy politikai kihívások rejlenek ebben a témában. A hatos csomag kapcsán elfogadtuk az új eljárást, amelynek keretein belül az Európai Unió gazdasági koordinációját bizonyos keretek közé helyezzük, és szankciókat irányoz elő a szöveg, hogyha a statisztikai indikátorok alapján megállapítható, hogy valaki nem tartja be a szabályokat. Ez azt is jelenti, hogy a statisztikai adatokat a leghatékonyabban kell összeállítani, és megkérdőjelezhetetlennek kell lenniük. Az ágazati megközelítésnek ez a öm, nagy bukkanója, hiszen az európai statisztikákra vonatkozó keretirányelvet is át kell alakítani. Bizonyosan mindenki tudja, hogy ezen a téren az Európai Bizottság még mindig nagyon nagy harcokat vív. A keretrendeletről szóló jelentésben mi azt az álláspontot képviseltük, hogy szankciókat kell foganatosítani azon tagállamokkal szemben, amelyekről kiderül, hogy statisztikákat hamisítottak. Még nem sikerült egyelőre megállapodni teljes körülön, de a tanácssal abban azért, azért megegyeztünk, hogy az ágazati konzultációkba újra felveszük az erről szóló vitát. Az Európai Bizottság előkészítette a terepet, azonban még nincs átfogó megállapodás. Tudom, hogy a jelentéstevő tisztában volt ezen nehézségekkel, és ennek megfelelően alternatív megáll- alternatív javaslatot készített elő, ahelyett, hogy teljes mértékben ragaszkodott volna a parlament etéren meglévő álláspontjához. Nem látom azonban be, hogy csak az euróvezeti országokra legyen hatályos a szövege, hiszen egy már lefektetett szabály szerint az Európai Unió összes tagállamára ki kell terjednie ennek a szövegnek. Emellett látni kell azt a követelést is, hogy az Eurostat feletti parlamenti kontrollt erősíteni kell. A 2-2-3-as is azt mutatja, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk. Az Európai Bizottság most ezen a téren felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetőségét vetette fel. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, éppen ezért itt új másfajta javaslatokat fogok tenni. Azonban teljesen egyetértek az Európai Bizottsággal, amikor az egyes tagállamokba tett látogatásokról van szó. A bizottság itt úgynevezett konzultációs látogatásokat javasol, ez az úgynevezett dialogue visit. Ezt jónak tartom, de biztos lesz még alkalom, hogy vitázzunk ezekről a pontokról, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó eredménnyel zárul majd a munkánk a e jelentés kapcsán. Szeretne valaki még felszólalni a zöldek részéről? Parancsoljon. Philip Lambert, Lambert az árnyék jelentéstevünk, felolvasnám, hogy ő mit gondol a témáról. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, amiért ilyen kiváló munkát végzett. A jelentéstevő által tett legtöbb javaslatot támogatjuk, ilyen például az Európai Parlament ellenőrző szerepének megerősítése a 15-ösben és a 24-esben, valamint a bizottsági misszió konzultációs látogatás, illetve ellenőrző látogatással való átalakítása a különböző módosításokban szerepel ez, valamint a 19-es módosítóban foglaltakat is támogatjuk, és az 21-es módosítóban tett ajánlást is támogatjuk, és a 22-es módosítóban foglaltakat is. Ugyanakkor Súlyos kétségeink vannak az arányossággal kapcsolatosan, ami az eredeti bizottsági javaslatot illet. Úgy gondoljuk, hogy egy fokozatosabb rendszer, mint ahogyan azt a hatos csomag is megköveteli, jobb volna, Ezáltal fokozatosan lehetne orvosolni a tagállamok részéről a pontatlan adatokhoz vezető eljárásokat, tehát a tagállamoknak idejük lenne arra, hogy egyfajta korrekciót végehajtsanak. Emellett támogatjuk az EU-s költségvetéssel kapcsolatos allokációra tett javaslatát is az előadónak. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Az Európai Bizottság szeretne felszólalni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a bizottság üdvözli, hogy támogatják a jelentését, illetve támogatta jelentését Epping képviselő a jelentés tervezetében, és nagyon örülünk annak is, amit most itt hallhattunk. Úgy gondoljuk, hogy egy robusztus jó minőségű statisztikai rendszer elengedhetetlen a MIP eljárás és a hatos csomag szempontjából, ezért köszönjük a jelentéstevőnek és a jelen szakbizottság tagjainak ezt a támogatást. Talán egy-két elemről részletesebben is beszámolhatnék. Az egyik témakör a szankciók témaköre. A javaslat szerint a statisztikák manipulációja elengedhet, illetve megbocsáthatatlan, ez az egyik alapvetésünk. Ezért valamilyen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy fellépjünk az ilyen manipulációkkal szemben, és itt jönnek képbe a szankciók. A statisztikák manipulációja megtörténhet euróvezeti tagállamokban és nem euróövezeti tagállamokban is. Ezért javasoltuk azt, hogy a javaslat terjedjen ki az összes Európai Uniós tagállamra. Ebből kifolyólag azt is javasoltuk, hogy a potenciálisan beszedett büntető díjaknak az EU-s költségvetésbe kell befolyniuk. A következő megállapítás a jogalapra vonatkozik, feljegyeztük, ami elhangzott, és mindenképpen utána fogunk nézni ennek a jogi technikai ügynek, együttműködve természetesen az Európai, Bizo- Európai Parlamenttel és a tanácssal. Ami a látogatásokat illeti, a tagállamokba tett látogatásokat, az a célunk, hogy a tagállamokkal együtt minden erőfeszítést megtegyünk a statisztikák, illetve adatok minőségének biztosítása érdekében. El akarjuk kerülni a munka megduplázódását, a párhuzamoságokat. Együttműködünk az Európai Statisztikai Rendszer és az Európai Központi Bankok rendszerével is e célból, de természetesen, ahol látogatásra szükség van, ott erre is lehetőséget kell biztosítani, hogyha egy ilyen látogatás hozzájárulna a statisztikák minőségének biztosításához. Biztos vagyok abban, hogy a jövőbeni viták során sikerül még tisztázni a nyitott kérdéseket. Várjuk a további együttműködést az Ekon szakbizottsággal, és mindenképpen eleget fogunk tenni a parlament felé való kötelezettségeinknek, hogy beszámoljunk erről a területről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ha senki más nem, szólal, nem szeretne felszólalni, akkor Dirk kapja meg újra szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kitérnék néhány dologra, amit a kollégák mondtak először is. Dorfman úr meglátására térnék rá, ami a szabályozás alkalmazását, végrehajtását illeti. Ez a szabályozás, ami a statisztikák minőségét illeti minden tagállamra vonatkozik, nem csak az euróvezeti tagállamokra. A MIP eljárás amelynek megfelelően akartam gyakorlatilag megfogalmazni a szöveget, szintén az összes tagállamra vonatkozik, de a szankciók csak az euróvezeti tagállamokra vonatkoznak. Itt van a különbség. Tehát az eljárás az egész euróra vonatkozik, a szankciók viszont csak az euróvezetben foganatosíthatóak. Ez tehát a jelenlegi MIP eljárásnak is megfelel. Köszönöm Huangok úrnak is a megjegyzéseket. Már előzetesen is egyeztettünk a statisztikákról, nagyon élénk vitát is folytattunk a témáról, ki gondolta volna, hogy a statisztikákról lehet vitázni is. Van egy kis gond a jogalappal, ennek utána kell nézni, meg kell oldani ezt a problémát, és örülök, hogy az Európai Bizottság is belátja, hogy ezzel baj van, és valamit kezdeni kell ezzel a területtel. Gigold úr nagyon határozottan nyilatkozott, nagyon világosan, és köszönöm hogy ilyen pozitívan értékelte, hogy a különböző delegációs utakat konzultációs látogatásokká minősítjük át névlegesen. Aztán, ami a büntetésből befolyó forrásokat illeti, úgy gondolom támogatni tudjuk a javaslatát, hogyha kompromisszumos módosítóként, vagy a képviselő úr által benyújtott módosítóként jelenik meg. Ami a további aggályokat illeti, a MIP eljárásban a szankcióból beszedett pénz a stabilitási mechanizmusba folyik be. Értem, hogy az Európai Bizottság miért szeretné, hogy az EU-s költségbevetésbe folyjon be a pénz. János megközelítésnek neveztem már ezőleg is. Azt az igyekezetemet, hogy ez a szabályozás a lehető legközelebb maradjon az MIP eljáráshoz, a lehető legjobban megfeleljen neki. Köszönöm. Köszönjük szépen. December 12-ig lehet módosítókat benyújtani, január 23-án vitatjuk meg a módosítókat, február 12-én szavazunk, és remélhetőleg áprilisban kerül a plenáris elé. Ez a jelenlegi indikatív ütemterv. Következő napi rendi pontunk az elnök közleményei. Ezt majd akkor ejtem meg, hogyha elegen megérkeznek a szavazásra. És a szavazást 9 óra 40-re terveztük, még van 5 percünk. Így hát, rövid szünetet tartunk, hogy mindenki megérkezhessen. Could you, could you take your seats? Kérem foglaljanak helyet. Köszönöm. Szokásos módon folytatjuk, az elnök közleményei következnek. Két dolgot szeretnék elmondani emlékeztetőül. Ami a szavazást illeti, nem fogunk szavazni a Gozász jelentésről, mint ahogyan az elején elmondtam, azt elhalasztottuk. Ami az elnök közleményeit illeti, sikerült megállapodást elérni a pénzügyi jelentés tétel és auditálás 2014-2020-ig terjedő időszakra vonatkozó szabályairól ez volt a harmadik politikai trialógus, amelyre december 3-án került sor. Itt tehát megszületett a megállapodás a jövőbeni EU-s költségvetési támogatásról három szervezet esetében, amely pénzügyi auditálást illeti. Ide tartozik a PIOB és még két másik szervezet. Az ECON konzultációja ebben a tárgyban december 9-én lesz. Azt is el tudom mondani, hogy tegnap tizedik politikai triológusunkat tartottuk meg a MIFID-ről, 7 órás egyeztetés volt ebben a teremben. Annyira hideg volt a teremben, hogy majd lefagyott a lábam. Örülök neki, hogy ma reggelre sikerült befűteni. Sikerült néhány kérdésben haladást elérni, előmozdulást elérni, a piaci struktúra területén, például a harmadik országok területén, de azért még kell egyeztetni a egyéb más kérdésekben lesz jövő héten egy trialógus és egy további háromoldalú egyeztetés az az utáni héten. Ennyit a méfédről. Folytatjuk a szavazással. Jelölés a felügyelő bizottság elnöki tisztségére. Ez a napi rendi pont címe. Teszteljük le az elektronikai rendszert, hogyha itt van mindenkinek a kártyája, persze, a szavazókártyája. Megnyitom a szavazást, és csak megnézzük, hogy működnek-e a gombok. Anybody without a card? Van-e valaki, aki elfelejtette a szavazókártyáját magával hozni? Okay, we appear to have got... Rendben, úgy tűnik, 31 képviselő van itt, 31 gombot nyomtak meg, 24-en nyomták a happy gombot. The uh, appointment of the chair, paragraph one. Egyes bekezdés, eredeti szöveg, mellette ki van? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Blogban szavazunk az 1-től 5-ig terjedő preambulum bekezdésekről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A tól E-ig terjedő preambulum bekezdések blogban mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről. Megnyitom a szavazást. One more to vote if you're voting. Has everybody voted? Vote. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, senki ellene, egy tartózkodással. Tehát akkor a jövő heti plenárisra kerül a dosszié, Köszönöm szépen. Okay. Right, so we now go on to the um, point five is post. Az ötös napi rendi pontot, mint mondtam, elhalasztottuk, a hatos napi rendi pont következik. A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus sára vonatkozó szöveg, ezt is elhalasztottuk decemberre, úgyhogy akkor a szavazás végére is értünk.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 Um, Rendben, akkor most a napirendünk hetes pontja következik, ez a saját jelentésem. A pénzügyi eszközökben és szerződésekben alkalmazott referencia értékekről. Volt már egy eszmecserénk e témában. Biztosan emlékeznek el a kedves képviselők, hogy előzetesen köröztettem a jelentéstervezetemet, néhány részletet alaposabban kidolgoztam a szövegben, de alapjában véve azt hiszem megvárom, hogy elcsendesedjen mindenki. So those, if those leaving can... Kérem azokat, akik most távoznak a teremből, hogy ezt minél csendesebben tegyék meg. Who was the first? Köszönöm szépen. Mint említettem, ez egy frissített verziója annak a szövegnek, amit korábban körül körbeküldtem. Néhány részlet változott, és nagyon sok sokan kérték azt, hogy bizonyos referencia értékeket emeljünk ki, majd erre később is kitérünk, és ezt egy rendezettebb módon próbáltam megtenni, mint egy első szintű szövegben. Az eredeti bizottsági szöveg nagyon általános volt, mindenféle indexeket tartalmazott, referenciaértékként használatos értékeket, hogy egy szerződést vagy egy pénzügyi eszközt értékeljenek, vagy éppen egy befektetési alap teljesítményét. Szeretném a rendeletnek a hatáját inkább az alapkezelőkre, illetve az adminisztrátorokra irányítani. Hogyha egy referenciaérték egy bizonyos kategóriába esik, akkor vonatkozik rájuk a rendelet. Én úgy gondoltam, hogy ebből jó lesz kiindulni, vagyis valamiféle hírnév kérdés is kapcsolódjon ezekhez a referenciaértékekhez. A Liborról és az EU-Liborról is beszélhetünk, mint referenciaértékről de például a hitelminősítőknek a szabályozása is ide tartozik, az ügynökségeknek a módszertana, az alapelveik, és nem magukat a hitelminősítéseket kívánjuk szabályozni, hanem inkább az ügynökségek működését. Néhány módosítóra tettem javaslatot az arányosság érdekében, különböző szakaszokban kell ennek érvényesülnie az eszmával kialakított szabályok tekintetében illetve az engedélyezési kérelem pillanatától kezdődik ez a folyamat, amikor az illetékes hatóságok jóvá hagyhatják az alkalmazott referencia értékeket. Itt erre arányos elbánásra van szükség, és arról is beszéltem, hogy bármilyen referenciaértéket használunk is, ezeket a rendelet hatája alá kell vonni, illetve hogyha egy szervezet vagy egy alapkezelő nem méltó arra, hogy a rendelet hatája alá essen, akkor ki lehet emelni a hatály alól az illetékes hatóságok közreműködésével, hiszen ők vannak ott a terepen, ők tudják megoldani ezt a feladatot, és akkor a szabályozói technikai normákat, illetve szabályokat is így kell kialakítani. Az ötödik cikkben pontosan erről van szó, az ESMA szerepéről, Ez egy tartalmi szerep, egy nagyon fontos szerep, meghatározza a folyamat működését az iránymutatások alapján, illetve a szabályozási technikai normák alapján. Ez többet jelent, mint amit első pillantásra látunk benne. Az első szinten a központi bank mentesítését szerettem volna kizárni vagy kiaknázni, de a statisztikai intézetekre is vonatkoznak kormányzati felügyeleti szabályok, ezért az ESMA technikai szabályok alól kivonnám őket. Az eszma lehet, hogy úgy gondolja, hogy erre bizonyos rendelkezések vonatkoznak, vagy feltételek, és ilyenkor esetleg a tőzsdéket is kiemelhetnénk a hatály alól. Ezért szerettem volna ezen a ponton ezt a feltételt módosítani, úgy, hogy az arányosságot jobban figyelembe vegyük, bizonyos részeiben a rendeletnek az arányosság követelményének is meg kell felelnünk, például a nyilvános tőzsdék esetében, ez csak egy példa, ami eszembe jutott. Továbbra is azt gondolom, hogy az lesz a benyomásunk, hogy az ESMA és az illetékes hatóságok számára túl nagy munkaterhelést jelent majd ezeknek a referenciaértékeknek a használata, hiszen nagyon sok ilyen van, és ezért az adminisztrátoroknak meg kell vizsgálniuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni, vagy a közigazgatási hatóságoknak. Tehát egy további rendelkezést kellene bevezetni ebbe a szövegbe. Ez a fokozatos bevezetésre vonatkozna. Az MEA-val ugyanúgy jártunk el a derivatívák esetében, fokozatosan vezettük be az új szabályokat, azokkal kezdtük, amelyek a legfontosabbak, és ahol a leginkább kivitelezhető ezeknek a szabályoknak a betartása. Az ESMA-nak is adhatnánk ezt a feladatot. Ezt az ötödik cikk végére éreztettem be ezt a rendelkezést. Szerintem ez nagyon lényeges javaslat. Az ESMA-ra szeretnék hivatkozni a szövegben más pontokon is, Valószínűleg még több feladatot kell delegálni hozzájuk, és a kollégáknak bizonyára lesz többféle elképzelése ezzel kapcsolatosan. És tovább lépve a harmadik országokra vonatkozó rendelkezések jelentik még a következő fontos kérdéskört, ami a pénzügyi referenciaértékeket, igazgató intézeteket illeti, az őrájuk vonatkozó szabályok még mind kialakítása folyamatban van. Harmadik országoknak még dönteniük kell arról, hogy a formális szabályozás mellett vannak, vagy pedig az IOSCO elvek mellett maradnak, de formálisan nem szabályozzák ezt a területet. Ez felvethet egy problémát a harmadik országok ekvivalenciájának vonatkozásban, hogyha nincsen olyan jogszabály, amivel ezt az ekvivalenciát biztosítani kell, vagy hogyha későn készülnek el ezek a jogszabályok. Van egy olyan lehetőség, hogy két szakaszban kell megvalósítani az IOSCO normáknak való megfelelést. Én ezt 30 hónapra hosszabbítottam volna meg ezt a határidőt, és ennek az az oka az első szakaszban, a felülvizsgálat előtt, hogy két évet kell adni az EU-ban való jóváhagyás előtt, ami egyébként is több hónapig tart, tehát 30 hónapon belül ezt nem lehet lezárni. Ezért úgy gondoltam, hogy méltányos, ha a, 30, harmadik országoknak megadjuk ezt a, az időt. <clears throat> És a bevezetés során ezeknek az átmeneti időszakoknak a harmadik országokra is vonatkozniuk kell. Továbbra is aggályosnak tartom, hogy talán teljes mértékben nem működik majd ez, és innovatív megoldásokat kell talán majd találnunk, ugyanúgy, mint az Omnibus 2 esetében az Egyesült Államok kapcsán, amikor nem volt mivel biztosítani az egyenértékűséget, náluk szövetségi szinten szabályozzák a biztosítási piacot, és ennek az egyenértékű szabályozását kellett valahogyan megfogalmaznunk európai szinten. Aztán az engedélyezési folyamatot a harmadik országok esetében úgy képzelem el, hogy a felügyelet megvizsgálná a referenciaérték használatát, és bizonyítani kell, hogy az IOSCO szabályainak ez miért felel meg és hogyan. És ez az információ eljut az illetékes hatósághoz és az eszmához is, és az ESMA ez alapján eh, kiépítheti, vagy kialakíthatja azt az úgynevezett biztonságos listát, amelyet aztán eh, használhatnak eh, a piac szereplői annak megállapítására, hogy az adott eszközkezelőt jóváhagyták-e ilyen szempontból. Én persze arra számítok, hogy a szabályozók ezen a ponton belépnek a folyamatba, További elképzeléseket és fejleményeket is nagyon szívesen megbeszélek ezzel kapcsolatosan, de nem láttam más megoldást arra, hogy az egyenértékűséget hogyan tudjuk vizsgálni, illetve az IOSZKÓ-val való megfelelőséget. Átláthatóság, illetve módszertan alkalmazása a referenciaérték kialakításánál – ez is nagyon hasznos a befektetők és a felügyeletek számára. Sokak számára agályos volt a módszertannak, illetve az adatoknak a közzététele, de el kell ismét ismernünk, hogy a referenciaértékek esetében nem tudjuk a szabályokat minden vonatkozásra egyenlőképpen alkalmazni, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a kritikus vagy fontos referenciaértékek kialakításánál vonatkoznak ezek a szabályok, vagy jelentős lakossági befektetések esetében. Ezeket egy bizonyos időszak után nyilvánosságra kell hozni. Azért fogalmaztam ezt így meg, mert fel kell ismernünk, hogy olyan adatokkal dolgozunk itt, amelyekért fizetnek, amelyek engedélyezés hatája alatt vannak, tehát van olyan, hogyha valós időben akarjuk ezt tőzsdéktől megkapni, akkor fizetni kell érte, és rövid időn belül egyébként is nyilvánosságra kerülnek ezek az adatok. Fel kell ismernünk, hogy hol vannak ezek a kereskedelmi érdekek, átláthatóságra van szükség, és talán ki kell várni, amíg egyébként is nyilvánosságra kerülnek ezek az adatok még mielőtt elkezdenénk aggódni az átláthatóság hiánya miatt. Változtattam az átláthatósági követelményen már, ami a bemenő adatokat és a módszertant illeti. Bizonyos szakaszban az egyiket vagy a másikat nyilvánosságra kell hozni, annak érdekében, hogy a különböző modellek esetére megoldást találjunk. I think the final point that I'll talk about, I mean, aztán egy csomó mindent még ebben a jelentésben megfogalmaztunk, ezt mindenki elolvashatja, de nagyon fontos vonatkozás a pénzügyi stabilitás is. Egy érték megszüntetésének negatív hatásai lehetnek. Ez az egyik legfőbb oka hogy a kritikus referenciaértékekre vonatkozó rendelkezést beépítettük a szövegbe. Ha nincsen elég hozzájáruló, akkor őket lehet kötelezni a hozzájárulásra. Azután az adminisztrátorokkal konzultációt kell folytatni, az IOSCO elveknek minden lehetséges mértékben meg kell felelni. Az elmúlt hónapokban egyre kevesebb beadvány érkezett, különösen az Euriborra vonatkozólag. A bizottság 20%-os küszöbértéket állapított meg, innentől kezdve volna kötelező a hozzájárulás. Szerintem ez rugalmasabb is lehetne. Ha például az Euriborra gondolunk, akkor elképzelhető, hogy egyik napról a másikra nincsenek hozzájárulók például az egyik tagállamból, vagy egy, a tagállamok egy csoportja részéről, akkor ez nem feltétlenül váltja ki a 20%-os küszöbérték eh, alkalmazását, de mégis nehézséget jelent. Úgyhogy nagyon fontos, hogy eh, nagyobb mértékben biztosítsuk a rugalmasságot, és nagyobb mozgásteret hagyjunk itt, eh, olyan esetekre, amikor információ hiány keletkezik. Az is elképzelhető, hogy további eszma szabályokat kell itt bevezetnünk, annak érdekében, hogy amikor az információra szükség van, megfelelően együtt tudjanak működni az illetékes hatóságok. Azután a díjak és az engedélyezésről még egy utolsó gondolat. Például a díj szerkezet átláthatósága nagyon fontos. Nem szabad kereszt támogatást megengedni, illetve nem szabad, hogy a befektetők tudják, hogy a referenciaértékekben hol vannak beépítve díjak, itt átláthatóságot kell biztosítani. Ami az átláthatóságot illeti a bemeneti adatoknál és a módszertan esetében, meg kell vizsgálnunk a megfelelő időszakokat, vagyis hogy mennyi időn belül kell ezt nyilvánosságra hozni, erre a legszerencsésebb megfogalmazást is ki kell alakítanunk. Röviden ennyiben foglaltam volna össze a jelentésemet, és most átadom az árnyék előadóknak a szót. Először Gay Mitchell az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a nagyon részletes bevezetőt. Nagy részt osztozom a kétségeiben és aggájaiban. Karnak Asaf ma délelőtt ugyanerről beszélt, és úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne tovább lépni, minél gyorsabban általános megállapodást kialakítva ezekben a kérdésekben. Az EPP kollégáimmal még eddig nem volt alkalmam egyeztetni, de szeretnék rámutatni néhány fontos kérdésre. Például azzal kapcsolatosan, amiről eddig már egyeztetést folytattunk. Ami a hatályt illeti, köszönöm, hogy a hatája kapcsolatosan ennyire részletes a javaslat, és jó elkezelésnek tartom a különböző referenciaértékek kategóriáinak a szétválasztását. Nyitott vagyok erre a megoldásra, de mivel a referenciaértékek változhatnak idővel, ez nehézségeket vethet fel, de lehetőséget is arra, hogy elgondolkodjunk a szabályozás legjobb módján. Azután a legjelentősebb referenciaértékek tekintetében azt gondolom, hogy a 100 milliárdos küszöbértéket kellene alkalmaznunk, és alternatív megfogalmazással kellene élni, arra hivatkozva, hogy ezeknek milyen hatása van a fogyasztókra, illetve a piaci integritás megőrzésére, nem feltétlenül a mennyiségekre vagy a volumenekre kellene hivatkoznunk. A szabályozási normákra vonatkozó tervezett a 37. módosító összefüggésében és olyasmi, amit meg kell fontolnunk. Illetve a végrehajtási aktusok alkalmazása is nagyon fontos, hogy hogyan határozzuk meg a kritikus határért, vagy referenciaértékek alkalmazását, nagyobb mozgásteret adva a szabályozóknak, hiszen elképzelhető, hogy bizonyos referenciértékek problematikusabbak lesznek, mint mások. Már az első ülésen is elmondtam, hogy a szabályozásnak nem kellene vonatkoznia a tagállamok központi statisztikai hivatalaira, Remélem, hogy ebben meg tudunk majd állapodni, hiszen ezek az intézmények az Eurostat felügyelete alatt vannak, úgyhogy egyébként is nagyon szigorú normáknak kell megfelelniük a módszertanokat és az átláthatóságot illetően, úgyhogy szerintem őket ki kellene emelni a rendelet hatája alól. Ami a hozzájárulóknak az eljárási szabályzatát vagy etikai kódexét illeti a 9. cikk kapcsán, sok aggályt vetettek fel, azokkal a kihívásokkal kapcsolatosan, amelyeket egy ilyen viselkedési szabályzat felvetne. A jelentéstevő módosítóját támogatom. True. A 9.2-re a következő szövegjavaslatot tenném. And the contributors and shall be legally binding on all parties insofar as it is practicable ezt a szövegjavaslatot szerettem volna tenni. Of conduct is in place for its contributors, but shall give justification in the circumstances where it is not practicable. I think that might... Ennyiben olvastam volna fel a javaslatomat, és így lehetne talán választ adni a legfontosabb aggályokra, hogy nem akarunk olyan szabályozást kialakítani, ami a gyakorlatban megvalósíthatatlan. Ez volt az első szövegjavaslatom, Inkább tartalmilag szerettem volna felvetni ezt az elképzelést, rugalmas vagyok a tekintetben, hogy ezt pontosan hogyan fogalmazzuk meg. Ami az eszközkezelőket illeti, tudom, hogy aggályok vannak azzal kapcsolatosan, annak a veszélyvel kapcsolatosan, hogy az eszközkezelők, ahogyan azt a rendelet is megfogalmazza, referencia értékkezelőnek minősülhetnek, de szerintem nem ez a szándék itt. Más rendeletek is vonatkoznak erre. A 25. módosító, a jelentéstevő 25. módosítója javítja szerintem a bizottsági javaslatát, de a tradable szónak a törlése ebben a módosítóban még szerencsésebb volna, tehát a, a forgalom képes szónak a kiemelése ebből a módosítóból. Elnök asszony, a bevezetőjében arra tett javaslatot, hogy harmadik országokra vonatkozó szabályokat is alkossunk. Támogatom az általános elképzeléseit a tekintetben, de ami más joghatóságokat illet, az IOSCO elvek alkalmazása szempontjából nagyon nehéz volna az, ha nem engedjük meg a harmadik országbeli referenciaértékek használatát, már csak a piacnyitás miatt is, ezért olyan követelményeket kellene beilleszteni a harmadik országok beli referenciaértékek kezelői számára, hogy nyilatkozzanak arról, hogy az IOSCO alapelveinek megfelelnek. És ezt a nyilatkozatot úgy kezelhetnénk, hogy ennek jogi ereje van, és jogi, jogorvoslati lehetőségek van, állnak rendelkezésére a felhasználóknak. Így a harmadik országbeli referenciaérték kezelőknek az eljárását tudnánk szabályozni, és nem akadályoznánk a piachoz való hozzáférést. Ami az adatok kezelését illeti, a szabályozott adatok definíciója a rendeletben a szabályozott kereskedés helyszínére is vonatkozna. A szabályozott adatok a tőzsdén kívüli tranzakciókra is vonatkoznának. Üdvözlöm a jelentéstevőnek a javaslatát a e tekintetben. Aztán van egy kérdés az információ adás kérdése, az úgynevezett whistleblowing kérdése, és úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó rendelkezések referenciaérték szolgáltatókra is kell, hogy vonatkozzanak. Meg kell fontolnunk, hogy erre vonatkozólag is bevezetünk bizonyos rendelkezéseket. Végül pedig a 34. cikkre szeretnék hivatkozni az illetékes hatóságok kollégiumának szerepére, ezen még el kellene gondolkodnunk. Olyasmi ez, ami még további munkát igényel. Úgy gondolom, hogy elnök asszony kiváló munkát végzett ezzel kapcsolatosan, nagyon kevés idő volt erre, és nagyon ambiciózusnak tartom az tervét. Szeretném, hogyha tudnánk együttműködni abban, hogy jó legyen végső soron a referenciértékekre vonatkozó szabályozás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gay. Most pedig a szocialisták részéről Emily Tölnen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sharon, az elvégzett munkádat és a jelentésedet Nekünk tetszett a bizottság jelentése is, bár te még inkább javítottál rajta. Én azt hiszem, hogy kicsit még kellene erről vitáznunk. Általában véve az önszabályzást javasolnánk a referenciaértékek tekintetében. Tanultunk a tavalyi esetekből, vagy például az kereskedelmből, vagy az arany standardok esetéből, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag ez lehetséges, bár neked voltak angodalmaid ezzel kapcsolatban, Sharon, de mivel ez az első vitánk, mi a lehető legnagyobb, legkiterjedtebb hatáskört szeretnénk, vigyázzunk el arra, hogy mit hagyunk ki mert ez egy olyan terület, ami nagyon gyorsan fejlődik, és a jelenlegi gyakorlat az azt mutatja, hogy a lehető legtöbb piacot kellene lefedni. A méretet illetően, ahogy is te is mondtad, egy küszöbre szükségünk lenne. A kötelező hozzájárulás és kritikus referencia értéke, ez a 14-es cikk, te ezzel kapcsolatban a 63-as módosítót adtad be, ami arra vonatkozott, hogy kötelezze a kritikus referencia mutató kezelőjét, hogy folytassa a referencia mutató összeállítását és közvetételét. Egyetértünk ezzel kapcsolatban, ami a triggereket illeti, azzal kapcsolatban is ami az értesítési mechanizmust illeti, a 25-ös cikket, és az ezzel kapcsolatos 101-es módosítót, egyetértünk azzal az aggodalommal, hogy ez kicsit komplikált itt, és talán az a törlés, amit te javasoltál, az alkalmazható lenne. Ami a riasztó mechanizmus illeti, az 59-es módosító, ami a 11-es cikre vonatkozik, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Aztán az adatkezelést illetően te nagyon nagy felelősséget raktál az ő vállukra. Ezzel egyetértünk, de szerintem bárki, aki hozzájárul a referencia mutató összeállításához, hagy mutassak rá, hogy például Dániában a kiber bankok közötti rátát illetően, akkor 2011-ben az történt, hogy mindenki panaszkodott, hogy nem átlátható, nem lehet tudni, hogy milyen minőség az az adat, amit szolgáltatnak, és tudom, hogy jogos ez a fajta elvárás az adatszolgáltatóktól, hogy egyértelmű, hogy milyen feltételekkel szolgáltassanak az adatokat, de azt hiszem, hogy az adatszolgáltató szinten nagyon nagy a manipuláció, és néha a mutató kezelőnek egyszerűen átláthatatlan a rendszer. Nem hiszem, hogy itt módosítóra lenne szükség, csak el kellene ezen gondolkozni. Az illetékes hatóságokat illetően a 104-es és a 108-ig terjedő módosítók. Nekem úgy tűnik, Sharon, hogy a 104-esben te az illetékes hatóságok kollégiumának pozícióját meggyengíted. Tehát mi azt szeretnénk, ahogy ezt már mondtuk, hogyha a kollégium erősebb szerepet kapna, amikor a kritikus mutatókról van szó. És erősebb szerepet akarunk az eszmának is. A szankciókat illetően A CRD 4-eshez és a márhoz képes most próbálom kitalálni, hogy mi jó szintje lenne, milyen lenne a jó szintje a szankcióknak. Igazából itt a piaci visszaélésekre vonatkozó rendeletet kell figyelembe venni, és én nagyon szeretném tudni a bizottság véleményét, hogy ők mit szeretnének, mert ők alacsonyabb szankciót szabnak ki, mint a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szankciók. Mi a logika el mögött? Aztán az etikai kódexet illetően. Nyilván itt a harmadik országokra vonatkozóan ez egy nehéz dolog, de ezt meg kell oldani. Nyilván normákat mi akarjuk megszabni, de hát azért valami kell, ami a gyakorlatban is működik. Mi ezt az etikai magatartási kódexet kötelező érvényűvé szeretnénk tenni, és a pontos álláspontunkat ki kell dolgozni ezzel kapcsolatban, mert kicsi trükkös dolgokat látok ebben, de általában véve ez működik, és megköszönöm. Elnök, köszönöm, Emily. Most pedig Philip Lambert a zöldek részéről. Hát mind a hárman elmondtátok azt, amit akartam. Nagy valószínű, hogy egyet fogunk érteni, de azért lenne néhány dolog. Még nem vagyunk biztosak benne, hogy a harmadik országokkal kapcsolatban mit szeretnénk, illetve az, hogy a hatáskört szűkítsük, és az adatkezelőkre szűkítsük a hatáját. Hát nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez a leghatékonyabb megoldás lenne, úgyhogy még nem tudjuk. Ami a definíciókat és a hatáskört illeti, a harmadik cikk 15-ös bekezdését ki szeretnénk törölni, aztán a az emissziós kereskedelem tekintetén a kritikus határértéket, illetve szeretnénk csökkenteni a, határ, a referenciaértéket, és A bizottság javaslata alapján mi úgy gondoljuk, hogy a kamatlábak és az átváltási ráták, a valuták közötti átváltási ráták a lehető legszorosabban ellenőrzöttek kellene, hogy legyenek. Ez belső piaci ügy, nem értjük, hogy az ESMA, az ESMA miért ne ellenőrizhetné ezt a területet. Aztán a kollégiumban, igen, mi úgy gondoljuk, hogy az ESMA kapjon kiemelt szerepet a kritikus értékét területén. Ennek semmi köze a referenciaértékeknek a nemzeti piacokhoz, ez igazából az európai piacra és a globális piacokra vonatkozik. De minden, amit kiveszünk az ESMA kezéből, azt külön meg kell említeni, hogy kivettük. És erre ki kell térnünk a következő lépésben. Tehát nem tudom, hogy az európai szerepet hogy erősíthetnénk. Mi tudjuk, hogy a bizottság miért nem tette ezt, de a belső piac, sőt az egész globális piac megbénult, pontosan azért, mert a referenciaértékeket nem szabtuk meg megfelelően, illetve nem tartottuk őket tiszteletben, úgyhogy én nem tudom, egyetértesz-e, de néhány nemzetközi referencia mutatót jobban kezeltek helyi szinten. Köszönöm. Dirk. Köszönöm. Half of uh, Said Kamal, by the way. Um, I broadly... Kamal részéről szólok hozzá, aki azt mondja, üdvözlöm ezt a jelentést, ez nagyon nagy javulás ahhoz képest, amit a bizottság javasol, ami a hatáját illeti, teljes mértékben egyetértek, és üdvözlöm az, hogy a hatáját szűkítette a rendszerszerű relevancia szempontjából az elnök, bár nem értek egyet minden egyes kritériummal, különösen az, hogy adhok módon egy 100 eurós összeget tettél belő, de az elvel egyet értek. Ne felejtsük el, miért fogadjuk ezt el, hogy a gyengeségekkel megbírkozzunk. Mi szeretnénk, hogyha lehetőleg hamarabb elfogadnánk ezt a rendeletet, és az és így a referenciamutatók rendszerét tisztáznánk. Ezen kívül szerintem a rendszerkockázatot és a fogyasztók számára megjelenő kockázatot el kell különítenünk. Ezek két külön dolog. A harmadik országokat illetően üdvözlöm a raportőrnek a javaslatát, hogy legyen egy rugalmas rendszer. Nem valószínű, hogy a világon bármely más rendszer ilyen gyorsan felkarolná az ios -kód. Nagyon fontos, hogy ne izoláljuk el magunkat a világ többi részétől. Nagyon jó irányba halad a jelentés, nagyon fontos a referenciaértékeknek a kérdése, és ennek a segítségével talán gyorsan megoldhatjuk a problémáinkat. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valaki még? Van egy teljes listám. Ale, bene. Werner. Elnézés, lemaradt egy árnyék előadó. Ezt nagyon sajnálom, úgyhogy a GUE árnyék előadója jöhet még. Obrigada, eu vou falar em português. Obrigada. Um... Köszönöm szépen. Már nagyon sok minden elhangzott ezzel a javaslattal kapcsolatban, de csak úgy, mint Filip és a többiek, mi is azt gondoljuk, hogy itt nagyon nagy a játéktér, ki tudnánk itt egyezni. Általában véve nincs ellenvetésünk a javaslatot illetően, amit Sharon beadott. Tehát nagy részben egyetértünk. Viszont vannak azért bizonyos területek, ahol még ennél is jobban egyetértünk, száz százalékban. Például a felügyelet, aztán a értékeknek a besorolása, és vannak még más területek, például, hogy mi legyen a hatája, mi is egyetértünk, mi is aggódtunk már, és mások is, tényleg vigyázni kell, hogy mi tartozik bele, és mi nem tartozik bele. Úgyhogy eddig nagyon jó javaslatokat kaptunk, csak vigyázni kell azt illetően, hogy mi nem kerül bele a rendeletbe. Aztán, hogy proporcionális legyen, aztán az eszmát illetően itt is egyetértünk. Persze nagyon fontos, hogy az eszmának a jogosítványait erősítsük. De hogyan? Erre is vigyázni kell. Mivel árnyék előadó vagyok az ITRE-ben, azért észrevettem, hogy van itt néhány kis probléma is. Néhány pont, amivel nem értek egyet, és aztán a teljes rendeletet illetően is van egy problémám. Először a specifikus részeket illetően, az árucikkeket illetően. semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy valami olyanba kerül, kezdjünk bele, amit aztán a végén nem tudunk megoldani. Az IOSCO-nak van erre nagyon jó szabályzata, különösen a nyersanyagokat illetően, és most azt látjuk, hogy a jelenlegi normákat éppen újra elbírálják, majd 2014-ben. Én nem tudom, hogy az, hogy az IOSCO akkor megreformálja a normákat, plusz mi is belekezdünk ebbe a területbe, hogy ennek mi értelme van, hiszen együtt kéne működnünk. Ami az általános javaslatot illeti, egyetértek. Különösen érdekes, ez a 30 hónapos átmeneti időszak. Ezt egy nagyon érdekes megoldásnak tartom. De még egyszer, a nyersanyagokat illetően itt is kicsit dolgoznunk kell ezen a témán. Én már elkezdtem ezt a munkát, és a kollégákat bevonom ebbe, az itréből is. Három dolog van, ami szerintem még nem kapott elég figyelmet. Először is. Nagy a veszélye annak, hogy az új elvárásokkal kapcsolatban visszadobják az adatokat. Ez csak akkor lehet megoldani, hogyha az adatkezelők bizonyos jogosítványokat kapnak. Ez egy problémás terület, a másik problémás terület. Az, hogy a referencia mutatókat, ha átírjuk, hát akkor nagyon nehéz lesz a kontinuitást köve, szem előtt tartani. Vannak azért olyan szerződések, amelyek több évesek, ott a mutatók nem változhatnak. A harmadik dolog pedig, ez egy általános megjegyzés a bizottság javaslatát illetően, a módszertant illetően. Hát ezeket a változtatásokat, ezeket ellenőriznünk kell. Nem szabad megengednünk azt, hogy a módszert annak a változásaival visszaéljenek. Ez lenne a három probléma, amit szerettem volna megemlíteni, és szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a többiek már elmondtak előttem. Aztán a szankciókat illetően. Az adminisztrátorokra vonatkozó ö, szankciókat illetően a 31. cikk második bekezdése. Ez azt mondja ki, hogy bizonyos személyeknek a tevékenységét le lehet tiltatni, akik megsértették a szabályokat. Most én nem értem, hogy ide miért csak az adott kezelők kerülnek. Hát ha már szankciót gyakorlunk, akkor mindenkire vonatkozzon ez a szabály. Ez az utolsó, amit mondani szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Werner Langen. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitz. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit Mitchell kolléga elmondott, megemlítette a legfőbb kritikus pontokat. Szeretném azonban kiegészítő jelleggel elmondani azt is, hogy bár a javaslat valószínűleg nagy támogatást élvez majd, meg kell néznünk azt is, hogy milyen szabályozások léteznek már jelen pillanatban ezen a téren. Itt van a MIFID szabályozás, amelynek jelentősége van és a zárószakaszban van. Ferber kolléga biztosan megerősíti, hogy a már meglévő szabályozás is jelentős, és nem szabad mindent egy kalap alá venni. Ezért hálás vagyok, hiszen Marisa nem árnyék jelentéstevő zitrében, hanem konkrétan ő a fő jelentéstevő. Tehát egyetértek vele abban, hogy az erőforrás piacokat, az energiapiacokat másként kell kezelni. Ebben azt hiszem egyetértünk. Ez mind a javaslat harmadik függelékébe préselődött be, és úgy gondolom ez így nem megfelelő. Nem jó megoldás. Úgy gondolom, ezt mindenképpen fel kell vetnünk. Az ITRE saját illetékességében tett javaslatait nem szabad egyszerűen csak a saját szavazatunkkal megváltoztatni, hanem fontos, hogy ezek valóban befolyjanak az itre saját, befolyjanak a véleménybe. Fontos, hogy piaci árakat fizessenek meg, fontos látni, hogy a fogyasztók olyan piaci árakat fizetnek meg, amelyek egy kevéssé átlátható piacon jöttek létre, kevéssé átlátható módon. A referencia értékeket olyanok állítják össze, akik díjakat szednek az adatokért, és akiket szerintem nem lehet egyszerűen kötelezni arra, hogy az üzleti modelljük alapját képező adatokat egyszerűen csak ingyenesen rendelkezésre bocsássák. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hiszen ha ezt nem tesszük, akkor a nemzetközi erőforráspiacokon nem szabatolt az, hogy a referencia értékek valóban tükrözzék a valós helyzetet a világpiacokon. Nem tudom elképzelni azt, hogy európai szinten szabályozásokat határozzunk meg a világ egész területére, úgy, hogy majd az OPEC-hez tartozó országok például önkéntesen adatokat szolgáltatnak. A meglévő rendszerre kell építkeznünk a szabályozásban. A fő szempont az átláthatóság. Az átláthatóság nem volt szavatolt, a tegnap kiszabott büntetések esetében például az 1,7 milliárd eurós összeg kapcsán, tehát átláthatóságot kell teremteni, ehhez felügyeleti szabályozókra van szükség, szabályozásra van szükség, főként a kritikus referenciaértékek esetében. El kell dönteni, hogy a referencia értékekhez kötött termékek, így például a beruházási alapok kapcsolódnak hozzájuk, vagy pedig származtatott értékpapírok, és így tovább. Tehát más az alap, hogyha reális, reál termékekről van szó, az energiatermékek piacán tehát egyfajta más szabályozásra van szükség. A függelékeket felül kellene vizsgálni, az szerint, hogy melyek azok a szövegrészek, amelyek közvetlenül a törzs szövegbe tartoznának, hiszen a függelékben lévő részeket könnyen lehet módosítani adott esetben. Én az erőforrásokra és az energiára vonatkozóan tehát az elmondottaknak megfelelően módosítókat fogok megfogalmazni. Köszönöm szépen, Ole Schmidt. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Sharon ezt a kiváló jelentést. Kiváló munkát végeztél, mint mindig. Az én hazám kis ország, kis valutával rendelkezik, és ehhez kapcsolódnak bizonyos problémák, ezt biztosan mindenki tudja is, és a módosítók egy része orvosolja is az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat, de mindenképpen hangsúlyozni szerettem volna ezt. Dán kollégám ezt nem tette meg, úgyhogy megteszem én ezt. A kiborral kapcsolatosan Mindenki tudja, én nagy Európa párti vagyok, és szeretném, hogyha mi az euróvezethez tartoznánk, de hát nem tartozunk hozzá. A svéd korona nem egy nagy valuta, szemben például a, a brit fonttal. Persze szükség van rugalmasságra és arányosságra, de úgy látom, hogy bár a módosítók megoldják felmerülő problémákat, szerettem volna azt a szempontot is hang- hangsúlyozni. A Stibor vagy Stibor kapcsán Stockholmban nem voltak problémák. Ezzel nem volt gond, és jól működött a dolog. Mikrofon nélküli hozzászólásra képviselő úrnak válasz, hát jó Werner, akárhogy is legyen. Fontos azért, amit a whistleblowerekkel kapcsolatosan elmondtak többen, Sharon is bólogatott, a, az anonim információ szolgáltatók kapcsán, ami pedig az átláthatóságot illeti, az átláthatóságos divatos fogalom, mindenki erről beszél. Amikor 1999-ben képviselő lettem, akkor nem nagyon beszélt senki erről, hiszen az átláthatóság azért gondokhoz is vezethet, ez volt az alapvetés. De azért úgy gondolom, hogy minden területen, és főként a pénzügyi ágazatok területén az átláthatóság életfontosságú. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vissza lehet élni az átláthatósággal, de szerintem ez nagyon ritkán történik meg. Biztos vannak olyan területek, ahol érdemes óvatosnak lenni, de általánosságban véve az átláthatóság jó dolog. Köszönöm szépen. Tudom, hogy beszélt az oszlóiakkal, a kopenhágaiakkal és a stokholmiakkal is. Werner, még szerettél volna még egyszer mondani valamit? Igen, Ole Schmidt kolléga megjegyzésével kapcsolatosan csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzügyi válság előtt és elején egy liberális biztos, McCreevy, nem akart sem átláthatóságot, sem szabályozást. Mi itt a parlamentben, Pervans Berez vezetésével ezt többször is követeltük, ő inkább lóversenyekre járt. Ezt azért szerettem volna még így elmondani, szerettem volna emlékeztetni rá, kedves Ole. Ole? Hát kedves kolléga, akkor én meg erre azt válaszolnám, hogy Írországban és Svédországban más-más hagyományok vannak. Mi 1766-ban vezettük be az átláthatóságot. Köszönöm. Ha már Írországot említették, én is mondanék néhány szót. Néhány évszázaddal azelőtt meg az én országomban okoztak hatalmas galibát. Ezt is el kell mondani. Köszönöm, kollégák. Hát akkor reagálnék az elhangzottakra. Összességében üdvözlöm a módosítókat, minél több, annál jobb. Ahogyan Gay Mitchell is elmondta, nagyon gyorsan készült a szövegem, és nehéz velem találkozni is, mert általában nagyon elfoglalt vagyok, itt vagy ott elnöklök, ezért nagyon nehéz velem találkozót szervezni, ezért nagyon inkluzívan fogadtam a módosítókat, beépítettem, amennyire lehetett a szövegembe. És hát mindenki még mindig gondolkodik ezen a témán, fontolgatja lehetőségeket, és a 100 milliárdos küszöb esetében például még nem egy egyértelmű a dolog. Talán meg kell valóban vizsgálni az összes kategóriát, de azt hiszem, nem mondhatjuk azt, hogy meghatározunk kritikus referenciaértékeket, és aztán majd delegált jogi aktusokkal rábízzük az egészet a bizottságra. Ez azt hiszem túl kevés lenne ahhoz képest, amit a szakbizottságunk el szeretne érni. Mi egy robusztusabb keretet szeretnénk ennél. Lehet, hogy helyenként a delegált jogi oktusok megoldást jelentenének, de gondolom a többséget itt ezt nem tenné túl boldoggá. Érdemes lenne talán arról gondoskodni, hogy a kategóriák egyiket, másikát kicsit átalakítsuk, és így talán sikerül egy alkalmazhatóbb keretet teremteni. És ezzel a kiborra is rátérünk. Talán sikerülhet bizonyos iránymutatásokat lefektetni. A kritikus referencia értékek révén ezt nem tettem meg, de a kibor talán arra mutat rá, hogy itt is esetleg szükség lehet az arányosság érvényesítésére. Hogyha van egy nagyon konkrét, nagyon robusztus küszöbérték, akkor azért ez nehézségeket okozhat, ezen el kell gondolkodni. Ami a központi statisztikai hivatalt illeti, ez is egy dolog. Az egyes szinten nem akartam nagyon kemény tékautokat meghatározni. A központi bankoknak és a statisztikai hivataloknak megvan a maga irányítási kerete, a maga irányítási rendszere, ebben nem lehet nagyon belenyúlni azért. Egy kicsit kevéssé aggódom a statisztikai hivatalok esetében, mert ott eléggé nyilvános az irányítási rendszer, de a központi bankok esetében már nem olyan nagy az átláthatóság. Ezért fontosnak tartottam, hogy a kettő esetében párhuzamosan járjunk pontosan azért, hogy azonos szintű átláthatóság érvényesüljön mindkét esetben, és hogy láthassuk, hogy konkrétan milyen irányítási rendszer működik is a központi bankoknál és a statisztikai hivataloknál, talán ez egyfajta ösztönzőleg hathat, ösztönzőként hathat az átláthatóság növelésére. Ami a magatartási kódexet illeti, azt hiszem ez egy nagyon nehéz kérdés. Sokakhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy er, határozott, szigorú, de megvalósítható kódexre van szükség. Nagyon fontosnak tartom azt figyelembe venni, hogy nem jó, ha az információ több ezer helyről érkezik, mert akkor könnyebben lehet manipulálni az adatokat. Sok esetben az adatközlés önkéntes is. Ha azonban valakivel aláíratunk valamit az adatközlés során, akkor lehet, hogy egy kicsit elgondolkodnak hirtelen, megtorpannak, sőt elállnak ettől. Tehát itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. Fontos lenne talán a az adminisztrátorokra vagy adminisztratív szervekre bízni azt, hogy szavatolják a, az adott közlők hitelességét. Hiszen akkor rajtuk lenne a felelősség, hogy tudják, mit tesznek, és mindez arányos legyen azzal, ahogyan a referencia érték felépül. Több esetben a metodológia, a módszertan meghatározás is fontos szerepet játszik. Előfordulhat, hogy szükségtelenül túlterheljük a már automatizált folyamatokat, ott, ahol már megvan a szükséges módszertan. Az árucikkekkel kapcsolatosan úgy gondolom nem kell szabályozni a meglévő indexet, de ahol probléma van, ott persze tehetünk valamit. Ott szavatolhatjuk azt, hogy az IOSCO elvek is érvényesüljenek az árucikkek esetében. Nem gondolnám, hogy a függelékek így rendben vannak a jelenlegi formában. Úgy gondolom, tovább lépnek az IOSZKON. A hármas függelék az egyesbe tartozna szerintem, és fordítva. Én készítettem erre vonatkozó módosításokat, de remélem mások is foglalkoznak majd ezzel, és előrukkolnak ötletekkel, mert tényleg nagyon gyorsan kellett a tervezetet elkészítenem, és nem volt időm mindennel foglalkozni. Nem tudom, hogy a, az adatokat kétféle csoportra kellene osztanunk. A 11-es cikk is azt hiszem az egyik függelék is foglalkozik a whistleblowing-gal. Hogyha valaki erősíteni szeretné ezeket a szövegrészeket, ezzel nekem nincs gondom, sőt egyetértek vele. Megpróbáltam itt-ott egyszerűsíteni is a szövegen, mert tartok tőle, hogy Tartok tőle, hogy egyébként körbe-körbe haladunk bizonyos esetekben, úgyhogy itt erre oda kell figyelni. Ami az ezma szerepét illeti, illetve azt a kérdést, hogy hol lehetne esetleg erősíteni az ezma szerepét, ezen el kell gondolkodnunk, és nagyon óvatosnak is kell lennünk, hiszen az ezma nagyon kicsi, és előfordulhat, hogy könnyen túl nagy terheket rovunk az ezmára. Az Egyesült Királyságban az ezmának megfelelő hivatal jóval nagyobb, majdnem ijesztő méreteket ölt ahhoz képest, hogy milyen szabályozási munkát kell végeznie. Nagyon körültekintően kell eljárnunk ebben a kérdésben. Nekem nincs gondom azzal, hogy az ESMA esetleg iránymutatós, iránymutatások és eh, technikai szabályozások megfogalmazásával nagyobb szerepet kapjon, de előfordulhat, hogy bizonyos esetekben kritikus referenciaértékeket alkalmazunk, amelyek határokon átívelő jellegűek, az szerint, hogy hol gyűjtik be az információkat, de talán még ez is túl nagy falat lehet az ezmának. Kicsit olyan ez, mint az SSM, ahol az LKB-nak van, LKB a fő felelősség, de bizonyos kérdésekben visszadelegálja a tagállamoknak a feladatok elvégzését. Ha úgy tetszik, ez egy nagyobb delegálási folyamat, de az ezmának azért lenne beavatkozási lehetősége mégis, lehet, hogy ez lenne a helyes út. És hogyha egy kompetent, illetékes hatóság úgy érzi, hogy az ezma általi feladatvégzés jobb volna egyik-másik esetben, akkor az ezmának legyen meg a kompetenciája ahhoz, hogy ezt meg is tegye. Megnézzük majd, hogy a kompromisszumok keretein belül hogyan tudunk erről gondol- gondoskodni. Más részről azonban nem szabad túl, túl terhelni az ezmát, mert akkor bajba sodorhatjuk magunkat. sok más egyéb kérdés is van, és érdeklődéssel várom, hogy mit mond majd az ITRE az árucikkek kapcsán. Hiszen gondot okozhat, hogyha az árak hirtelen referencia értékké válnak, és akkor mit teszünk? Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki foglalkozott ezzel a témával. Marisa említette a hozzájárulások csökkenését is egyensúlytalanság alakul ki, ha azt mondjuk, hogy alá kell írni itt és ott, hogy jogi felelősséget vállalnak, aztán más részről viszont pont ezzel ellentétesen járunk el. Aztán a felügyelt entitások fogalom meghatározásán is el kell gondolkodnunk, illetve azt is fontolóra kell vennünk, hogy létrehozunk egy külön kategóriát a remitnek megfelelően. Talán a kollégák majd kisegítenek ebben a kérdésben néhány módosító révén. Werner pedig említette az adatok árusításának kérdését, ezt lefettük. A, nem cselekedhetünk a legitim kereskedelmi érdekek ellenében. De itt nagyon fontos megvizsgálni a mm, szellemi tulajdonjuk kérdését is. Ezt komolyan meg fogom vizsgálni, ugyanis itt nagyon komoly aggályok merülnek fel. Nem kértem meg az Európai Bizottságot, hogy szólaljon fel, mert kicsit késésben vagyunk, de ha mindenképpen fel akarnak szólalni, akkor röviden ezt megtehetik. Bármilyen a bizottságtól jövő ötlet arra vonatkozólag, hogy az általam felvetett problémáknak mi lehet a megoldása, mindenképpen számot tarthat az érdeklődésünkre. Mint ahogy mondtam, minél több információnk van, annál jobb. Valószínűleg majd vasárnap le kell ülnöm, és át kell gondolnom, hogy hogyan fogom a saját módosítóimat kialakítani. Aki hallgat most, az mielőbb forduljon hozzám ebben a kérdésben, mert lehet, hogy utána majd nem lesz már időm rá. A módosítók benyújtásának határideje december 16-a délután 5 óra. Január 20-án vitatjuk majd meg a módosítókat. 30-án szavazunk. Ez azt jelenti, hogyha a tanács szeretné megvizsgálni, hogy mit tesztünk, és úgy gondolja esetleg, hogy nem is végeztünk rossz munkát, akkor gyorsan le is zárhatjuk a dossziét aztán pedig következik a plenárison való történő szavazás a témában. Ha nem sikerül lezárni az ügyet, akkor majd a következő ciklus feladata lesz. De úgy látom, hogy kezd kialakulni a konszenzus, úgyhogy talán a soros elnökség jó volna, ha megvizsgálná a munkánkat ezen a téren, és gondolkodásra bírná a tagállamokat, tagállamokat is. Köszönöm. System. Tekintsük most a nyolcadik napi rendi pontot, a, hozzáadott érték adó egységes rendszeréről szól. Ivo Stredzsek ennek az előadója, hogyha Ivo vár egy pár másodpercet, akkor meg tudjuk oldani, hogy ne kelljen nagyon megemelni a hangját, hiszen aki szeretne távozni a teremből, az most megteheti. Previously was Well, it's 11 now anyway. Exactly. Yeah. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind. And Nagyon örülök, hogy ilyen uh, udvarias mindenki, és szép csendesen távoznak. Ivo, hogyha készen állsz, akkor tiéd a szó. Pánové, paní předsed... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, elnök asszony. Hogyha körülnézek a teremben, akkor az a benyomásom, hogy azért nem vagyunk túl sokan, de ez önmagában talán jó jelzés is, hiszen ez szerint olyan témáról van szó, amely kapcsán nem várható nagyobb vita, és ahol széles körű támogatottság várható a különböző frakciók részéről. A hozzáadott értékadó történelmi szempontból viszonylag fiatal adó nem, aminek az az oka, hogy a pénzügyminiszterek nagyon szeretik, az adófizetők nem, és néhány adminisztrátor a az adókezeléssel kapcsolatban, hát vagy szeretik őket, vagy nem. És ez kicsit attól is függ, hogy nagyon sok a szabály ezen a területen, és az adatkezelők számára. Ez egy nagyon összetett dolog néha, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egy, elég nagy az adó csalások száma. Ezt szerettem volna elmondani bevezetőként, illetve azt, hogy amit a bizottság benyújtott, egy nagyon jó anyag, értelmezhető, érthető, nem ellentmondásos, és főleg az a pozitívum, hogy jó irányba mutat. A bizottság javaslatát nagyon gyakorlatiasnak tartom, és nagy segítség lehet a határon átnyúló kereskedelem területén. Eddig a határoknál a az adóbevallásokat illetően igen komplikáltak az eljárások. Most, hogy ezek a, az adóbevallások egységesek lesznek, ez nagyon nagy javulás, hát főleg az, hogy egyszerűsödik az ügyintézés a vállalkozások számára. Pont most ez nagyon fontos, hiszen az európai gazdaság számára ez egy döntő jelentőségű pozitívum, hiszen az Európai Unióban, az Európai Unió más részen könnyebben tudják értékesíteni a szolgáltatásaikat és az árucikkeiket a vállalkozók, illetve hát a héja bevallásuk is így egyszerűsödik. Aztán ez egy olyan lépés, ami a vállalkozásokban, a vállalkozásokon belül is egyszerűsíti a dolgokat, tehát mindenki tudja, hogy határon átnyúló üzletet futtatni, az nagyon nehéz, mert nagyon sok az adminisztratív előírás. A harmadik pont, aminek a pénzügyminiszterek nagyon fognak örülni, mert a bizottság úgy gondolja, hogy amikor elfogadják ezt az egységesítést, akkor 15 milliárd eurónyi összeget lehet megspórolni adminisztratív költségként. És ez egy éves becslés, és hát ez elég nagy összeg. Hogy néz ki a javaslat? Üdvözlöm hogy inkább a minimális előírások szempontjából közelíti meg a témát, és itt minimális összegeket határoz meg a határon átnyúló üzlet területén. Tehát a minimális információtartalom, amit be kell vallani. A bizottság azt is figyelembe vette, hogy bizonyos tagállamokban esetleg eltérőek a tradíciók, ezért aztán elég nagy rugalmasságot kapnak a tagállamok. Például, hogyha egyes tagállamon valaki adó bevallás köteles, akkor plusz információt kérhessenek le a nemzeti hatóságok, de annak is van egy egységesített formája. Aztán még két dolgot ide felírtam magamnak. Egy hónap a határideje a bevallásnak, tehát minden hónap végén kell benyújtani, és lehetőség nyílik a hatóságok számára, hogy a a kisvállalkozások számára lehetővé tegyék, hogy ne havonta, hanem negyed évente nyújtsák be a bevallást, ami nyilván az adminisztratív költségeket megint csak csökkenti. Vagyis, én nagyon gyakorlatiasnak tartom ezt a javaslatot. A bürokrácia csökken, spórolásokat eredményez az adminisztratív költségek területén. És úgy hiszem, hogy az adócsalás lehetősége határon átnyúló adatkezeléseknél csökken. Várom az együttműködés az árnyékelőadókkal, akik nyilván részt fognak ebben venni, és még egyszer hagy hangsúlyozzam, hogy ennek a javaslatnak nagyon jó a minősége. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gay. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szia arra kért, hogy árnyék előadói véleményét a jegyzőkönyv kedvéért mondjam el. Nagyon nagy örömmel megteszem időszerűnek érzi ezt a bizottsági javaslatot, és az előadó jelentését pedig elfogadhatónak, bár a körhinta családra, csalásra való hivatkozásnál magyarázatra van szükség, hogyan befolyásolja ezt ez az irányelv tervezet. Jó a bizottság tervezete, néhány észrevétele van mégis a kollégának. Az egységesített héja bevallásban öt különböző mezőt képzelnek el. Emellett a tagállamok nyolc egyéb információs mezőt is beilleszthetnek az értékesítéssel kapcsolatosan, illetve a héjával kapcsolatosan, amit be kell fizetnie az adó alanynak, illetve 30 információs mezőt is elképzelnek. Ez nem teljesen felel meg a tagállami gyakorlatoknak minden esetben, de az öt kötelező információs mezőt el tudja fogadni a kolléga. Meg kell vizsgálni, hogy az egyes tagállamokban mik az előírások, követelmények. Minden esetre sokkal kevesebb kutatási erőfeszítést igényel majd ez a piaci szereplőktől és megkönnyíti majd ezt a bizottsági javaslat feldolgozását is és továbbvitelét. A tagállami héjaszabályok jelentősen eltérnek egymástól, ezért indokolt, hogy a tagállamoktól világos és rövid utasításokat vár a bizottsága tekintetben, hogy az egyes mezőkbe mit kell beírni a héja bevallásban. Ezt legalább angolul közé kell tenni, ezt a leírást, de lehetőség szerint minden európai nyelven is meg kell ezt tenni. Remélhetőleg megoldódik ez a probléma, amikor a bizottság portál projektje létrejön, de sajnos ezt eh, jelenleg még nem tudjuk előre megjósolni, hogy mikor fog megtörténni. A, az elektronikus héja bevallás volna a megoldás minden tagállamban, és erre megfelelően kialakított keret szabályozása van szükség, ami az elektronikus aláírást illeti. Sok cég számára fontos ez, de a KKV-kről nem lehet tudni, hogy hogyan tudnak majd megfelelni ennek a követelménynek. A legautomatikusabb, legegyszerűbb és leginkább komputerizált rendszerre volna szükség, és a kolléga reméli, hogy gyümölcsöző együttműködésre lesz lehetőség az előadóval. Nagyon szerencsés, hogy valódi előrelépés történt ebben a témában, és remélhetőleg nehézségek nélkül megállapodásra sikerül jutni. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság tagjaihoz fordulok, ők nem kérnek szót, a bizottságot kérdezem. Igen, ők szeretnének beszélni. Köszönöm, elnök asszony. Stracek úr kiváló jelentést készített, ezért köszönet jár neki, illetve támogatja a bizottsági javaslatot, ezt is köszönöm neki. Van egy fontos észrevételem, nagyon fontos, hogy mit képvisel ez a javaslat. 50 milliárd eurónyi administratív költségről van szó, különösen a KKV-k számára jelentős teher ez. Ennek a javaslatnak a célja az, hogy a határokon átnyúló kereskedelmet segítse, és az elméleti áfa és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbséget csökkentse. A csalások miatt nagy, sokkal kevesebb áfát szednek be a hatóságok, mint amennyit be kellene fizetni. 193 milliárd euróra becslik a hiány mértékét. Ennyit szerettem volna csak mondani, köszönöm. Köszönöm. Ivo. Csak egy-két mondatban szeretnék reagálni. Nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel várom, hogy hogyan tudunk majd együttműködni a többi árnyék előadóval. És G is említett valamit, de szerintem ezt a problémát könnyű megoldani. Nem arról van szó, hogy ez majd megakasztja ezt a folyamatot, ebben biztos vagyok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje december 16-a délután 5 óra, 22-én, január 22-én tárgyalja a plenáris ezt az ügyet, 30-án, illetve februári második plenárison fogunk szavazni erről, a jelenlegi terveink szerint. A következő pontnál egy kicsit előre szaladtunk hiszen itt Edward Clunával jeleztünk előre egy pár beszédet. Most felfüggesztem fél tizenkettőig az ülést, remélem, hogy fél tizenkettőkor mindenki szépen visszajön a terembe. можем пришли поскольку малый главный швейцар No, to jo. To je, to se to je vaše. To je moje a je vaše. Tak, na shledanou, aby jsme Okay. Um, if we, if we, Um, we're, we're also happy to see our, our... Nagy örömmel uh, látjuk Edvárdot, a korábbi alelnökünket. Hogyha szeretne csatlakozni hozzánk, megtiszteltetés ez számunkra. Egyértelmű, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Edwardot megint ebben a, az ülésteremben köszönthetjük. Majdnem ugyanott ül, ahol korábban volt a helye, amikor a szakbizottságunk alelnöke volt. Nagyon nagy köszönet jár eh, neki azért a munkáért, eh, amit akkor végzett, különösen a statisztikai témakörökben. Ez a munka most eh, tovább halad. Minden esetre biztosítom Edvárdot arról, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ő itt van. Sokaknak haza kellett most utazniuk a választókerületükbe, ezért vagyunk egy kicsit hiányosan, kicsit foghiasak a padsorok, de lehet, hogy majd az e, egész napirendi pont tárgyalása végén még több idő lesz a záró megjegyzésekre, így legalább egy kicsit kényelmesebben lehetünk. Köszönöm, Sáron. Számomra is nagy öröm, hogy itt lehetek az Ekon bizottságban. Körülbelül négy évig voltam tagja ennek a szakbizottságnak, és most kellene a gyakorlatban is megvalósítanom azt, amiről itt prédikáltunk a bizottságban, ez az én feladatom, hogy a gyakorlat nyelvére lefordítsam az itt megfogalmazott elveket. Vagyis a jó költségvetés, kezelést, pénzügyi stabilitás, növekedés barát intézkedéseket, azt a problémát, hogy mennyire kell elmozdulnunk a megszorítás vagy a növekedés felé, ezeket a témákat taglaljuk. A kettős csomag kapcsán hetekig eh, vitáztunk ezekről a kérdésekről, úgyhogy nagy kihívás és érdekes kihívás számomra, hogy ezeken a témákon tovább dolgozható, különösen a gazdasági szemeszter keretében, illetve a túlzott deficit eljárás összefüggéseiben. Az én eh, országomban eh, egy kicsit mindenre van példa az elmúlt kilenc hónapban rekordot is döntöttem, ha jól tudom. Nagyon kevés pénzügyminisztert ismerek, akinek két költségvetést kellett előterjesztenie és jóváhagyatnia egyetlen év alatt. Ez azért történt, mert az első költségvetési tervezetet nem fogadta el a parlament márciusban, úgyhogy felül kellett ezt vizsgálni, és a valósággal össze kellett hangolni. Olyan értelemben, hogy a gazdasági növekedés szempontjából mi számít valós előrejelzésnek, vagy reális előrejelzésnek, ugyanez vonatkozik a deficitre és az államadóságra. Tehát erre a felülvizsgálatra szükség volt, különösen amiatt, hogy sajnálatos hírekkel kellett szembesülnünk abban az értelemben, hogy Máltára megint vonatkozik már a túlzott deficit eljárás. Megint ebbe a kategóriába kerültünk. És azután néhány hónap leforgása után azt is bejelentették, hogy kikerült Málta a túlzott deficit eljárásból. Ez egy kicsit kínos helyzet volt a bizottság számára és számunkra is, de hát itt a történet arról szól, hogy a választási kampányok és a politikai bizonytalanság, különösen, hogyha gyenge a kormányzat, ez az előző kormányzatra vonatkozik, amelynek csak egyetlen képviselőnyi többsége volt, gyakran oda vezetnek, hogy a kiadások szinten maradnak, a bevételek csökkennek, úgyhogy az előrejelzések szerint 2,4% lett volna a növekedés, de végül is 3,3% lett, illetve a hiány. Akkor legalább működött a gazdaság, előre lépett, ha lassan is, de ez volt a helyzet. Oli Rennel ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy olyan ez, mint egy vitorláshajó, ami enyhe szélben vitorlázik. Nem akartuk elveszíteni ezt a lendületet, Úgyhogy találkozott tartottam Oli Rennel, és megfontoltuk azt a lehetőséget, hogy milyen költségvetési megszorításokat tudunk bevezetni. Arra jutottunk, hogy hathatós lépéseket kell tennünk, és még idén 2013-ban 3% alá kell szorítani a hiányt. Ezt eh, a bizottság nem nagyon hitte el. Már csak azért is, mert 3,4 volt idénre az előrejelzésük, jövőre 3,5, stb. De mi megalapozott számításokat végeztünk, és eh, úgy számoltunk, hogy idén 3% alá szorítjuk a hiányt, eh, és arra tettünk ígéretet, hogy a magunk módján hathatós intézkedéseket teszünk, de nem a szociális szolgáltatásokat akartuk megnyírbálni, illetve e, nem akartunk politikai, belpolitikai feszültséget kelteni, és ezzel bizalmatlanságot e, kelteni. És e, próbáltuk rendbehozni a gazdaságot. Hogyha a GDP elkezd csökkenni, akkor nagyon fontos, hogy a, az államháztartás egyensúlyát újra megteremtsük. Meggyőztük Oli Rent, és valós döntéseket hoztunk. 20 milliónyi megtakarítást sikerült eszközölni, ez nagyon sok pénz Málta számára. Olyan területeken, ahol pazarlás zajlott, és túl derülátóak voltak az előrejelzések. Így egy jelentésben nyújtottunk a bizottságnak, és október 1-én amikor be kellett terjesztenünk az Európai Partnerségi Programunkat, illetve az a hatékony intézkedésekről szóló jelentést, ez október 1 -e volt. Részletes beszámolót adtunk a bizottságnak arról, hogy milyen területeken sikerült kiadást csökkentenünk, és hogyan sikerül év végére 300 alá, 100 hát alá visszavinni a költségvetési hiányt. A bizottság elkészítette saját válasz dokumentumát, már ami az intézkedésekről szóló jelentést illeti, és azt állapította meg, hogy Málta valós intézkedéseket tett, ezért idén a bizottság nem tesz intézkedéseket Máltával szemben. Úgyhogy ezt az évet lerendeztük, jövőre még kérdéses, hogy a költségvetés tervezetnek mi lesz a sorsa. Október közepén ezt benyújtottuk a bizottságnak, mint a többi ország is. És azt mondtuk, hogy a strukturális erőfeszítéseink, ahogyan azt a bizottság kérte, a kettős csomag keretében a 0,6% a strukturális egyensúly tekintetében 2,1%-ra szeretnénk ezt javítani jövőre. Mik voltak a kormánynak a céljai ezzel, különös tekintettel arra, hogy az új kormány hogyan kívánt reagálni az ország specifikus ajánlásokra? Van, amikor ezekkel egyetértünk, máskor vitatjuk őket. A mi esetünkben úgy gondoltuk, hogy ezek az ajánlások pontosan értékelték a gazdaság helyzetét. Az IMF és a hitelminősítők adták ezt az értékelést, és témánként végigvettük az ajánlásaikat. Az egy, első a költségvetés irányítására vonatkozott, ez is egy nagyon jogos megjegyzés volt, és végső soron, majd az előadásom végén erre visszatérek, minden esetre az ország sajátos igényei a következő területeken jelentkeztek. Az energia, mivel eh, Málta szigetként eh, az eh, olajtól függ teljes mértékben, ennek ingadozik az ára, és még ennél is rosszabb, hogy nagyon kevés hatékonysággal használjuk ezt fel az erőműveinkben. Van, amelyik 30%-os hatékonysággal üzemel. Ezért a kormány úgy döntött, hogy diverzifikáljuk az energiafelhasználásunkat földgázra, illetve cseppfolyós földgázra, összekötve a, a hálózatainkat Olaszországgal. Ez még eddig nem történt meg, két éven belül tervezzük ezt, és ez azt jelenti, hogy 35%-os megtakarítást tudunk elérni, ebből 20%-ot tovább is tudunk adni a fogyasztóknak és az ipari felhasználóknak illetve összekapcsolást próbálunk kialakítani Szicília és Málta között, vagyis nem csak olajra kell hagyatkoznunk, hanem a gáz erőforrásokat is fel tudjuk használni, így versenyképesebb lesz Málta. Ezzel párhuzamosan felmerült a kérdés, az energia szolgáltatókkal kapcsolatosan is. Ezek gyakorlatilag csődbe jutottak. Nem tudták a német fejlesztési bank 25 éves futamidei hütelét fizetni, törleszteni, úgyhogy egy SPV nélkül gyakorlatilag csődbe jutottak volna a közszolgáltatóink, ezért stratégiai partnert kerestünk, egy befektetőt. Egy kínai partner jelentkezett erre, kisebbségi részesedést vásárolt, illetve kíván vásárolni az szolgáltatóban. Most folyik ennek a cégnek az átvizsgálása. Az energiatermelő számára, és még inkább a kár, kormány számára, már ami a függő kötelezettségeket illeti, ebből Máltának 16%-nyi volt, és ez még mindig megvan, szeretnénk megfelezni, hiszen 200 milliót injektálunk ebbe a területbe, és 850 millió az 1 milliárdból gyakorlatilag ennek a vállalatnak az adóssága. Úgyhogy amikor a kínai partner megvásárolja ezt az üzletrészt, akkor gyakorlatilag a függő kötelezettségnek a felét is átveszi az országtól. Ez nagy lépés, és ezt így ismerte el az Európai Bizottság is a reformprogramról szóló jelentésében. A második pont az volt, hogy a gazdasági növekedési lehetőségeket javítsuk, hiszen e, fokozatosan csökkent ez a potenciál 1,5 százalékra esett vissza. Ennek az az oka, hogy mint tudjuk, a munkaerő, a beruházások és a termelékenység a fő összetevői a növekedési potenciálnak. És világosan kiderült, hogy Málta, ahol Európában második legalacsonyabb a munkaerőpiacon való részvétel, súlyos problémákkal küzdködik. A nők jelenléte munkaerőpiacon nagyon alacsony sajnos. Ezek olyan problémák, amelyeket mindig megpróbáltunk kikerülni, de most szembe kellett velük néznünk. Úgyhogy azonnali intézkedéseket tettünk azért, hogy a nők munkaerőpiaci jelenlétét növeljük, és ugyanez vonatkozik az idősebb korosztályra is ingyenes gyerekgondozási központokat állítottunk üzembe. Ez egy nagyon bátor lépés volt, de úgy gondoljuk, hogy ennek az eredménye is meg lesz. És arra is tettünk intézkedéseket, hogy gyermekfelügyeletre iskolaidő után és iskolaidő előtt is lehetőség legyen azok számára, akik korábban kezdik a munkaidejüket kitölteni, ezek olyan intézkedések, amelyekkel az édesanyákat szerettük volna segíteni, azokat a nőket, akik szeretnének munkát vállalni. És két héttel meghosszabbítottuk az anyasági szabadságot is. Ezzel ebben az országban, ahol nagyon kevés nő dolgozik, és nagyon rövid az szülési szabadság. Úgy gondoljuk, hogy ez jó irányba mozdítja el a helyzetet, ezt a központi bank is elismerte. A 40 fölötti nők számára is megfelelő programokat alakítottunk, és az aktív idős kor támogatására is. Szeretnénk azt elérni, hogy a munkavállalás kifizetődjön. A szociális szolgáltatások magas szintjével az a probléma, hogy nem éri meg dolgozni. Hogyha az ember munkát vállal, elveszíti a szociális juttatásokat, és nem éri meg dolgozni, nem lusták az emberek, hanem racionálisan gondolkodnak. Ezért egy három éves időszakra nézve azok, akik munkát találnak, részben még továbbra is megkapják három évig a szociális juttatásokat. Azután az terheket a munka felől a fogyasztás felé próbáljuk elmozdítani. Erre tettünk is már intézkedéseket, és ezért e, a közepes jövedelműek számára 35-ről 25%-ra csökkentjük az adómértéket három év alatt, és fokozatosan növeljük a fogyasztási adókat, például már idén is bevezettünk jövedéki adókat. Így csökken a munkára terhelő a munkát terhelő adók mértéke, és remélhetőleg ez hozzájárul majd a gazdasági növekedéshez. Ami a munkaerő minőségét illeti, Málta Máltán eh, hagyják el legnagyobb mértékben a tanulók eh, az iskola rendszert. Jók az egyetemeink, jó a műszaki képzés, de a középiskolának egy bizonyos eh, időszakában sokan kiesnek az iskola rendszerből, gyakorlatilag nem tudják hasznosítani a tudásukat a munkaerőpiacon, hiszen minden munkakörhöz kell valamiféle középfokú végzettség. Ezt is egy stratégiával szeretnénk megtámogatni a Youth Guarantee program segítségével. Remélhetőleg az Európai Unió segítségére is számíthatunk ezen a területen, mind a foglalkoztatás, mind pedig az oktatás területén, illetve más programokban. Azután nagy kérdés, hogy a beruházások, befektetéseket mi vonza az országba. Igazságügyi reformra van szükség. Ezen a területen is Máltán nagyon hosszú volt a bírósági ügyek átfutási ideje, a jelentés most készült el egy átfogó igazságügyi reforma kapcsolatosan, és egy korábbi legfelsőbb bírósági elnök vette át ennek a feladatnak a koordinálását. Megvizsgáljuk tehát azt, hogy mi akadályozza Máltán a befektetések és beruházások érkezését. Ami a nyugdíjakat illeti, néhány évvel ezelőtt nyugdíjreform reform zajlott Máltán, 65 évre emeltük a nyugdíjkorhatárt. A bizottság szeretné ezt továbbvinni, van politikai ellenállás, de jövőre a harmadik pillért vezetjük be a nyugdíjrendszerben, ez korábban nem létezett, a jogszabályok már életben vannak, és most készítjük az erre vonatkozó rendeletet. Ennyit a reformokról zárószóként, aztán persze majd válaszolok a kérdésekre is. Ami a túlzó deficit eljárást illeti, ez egy nagyon fontos szempont. Először is többek között amiatt, hogy vélemény különbség keletkezett a bizottság és a máltai kormány között. Ugye, amíg én itt ellenzékben voltam, nagyon kritikus voltam azokkal kapcsolatban, akik nagyon derülátóak voltak a növekedéssel vagy az állami bevételekkel kapcsolatosan, hiszen eh, mindig felülbecsülték eh, a bizottság növekedési számait. Most pont fordítva áll a helyzet, a bizottság előrejelzése magasabb, mint a mi minisztériumunké. Ez nem nagy probléma, hiszen így legalább nem érnek majd minket kellemetlen meglepetések a bevételekkel kapcsolatosan, a kiadásainkat pedig jobban tudjuk ellenőrizni. De aztán abban állapodtunk meg, hogy még mindig nem tudtunk közös álláspontra jutni az adókkal kapcsolatosan. Ők 3,4%-os deficitet jeleznek előre. Mi most már látjuk az adatokat a bevételekről és kiadásokról, és mi úgy látjuk, hogy jó úton haladunk. Szeretnénk, hogyha le tudnánk zárni ezt az évet, és akkor meg fog oldódni ez a probléma. A tavaszi előrejelzésben remélhetőleg megfelelően helyreáll a helyzet. Nagyon sok mindenről tudnék még beszélni, de bizonyára a kérdésekben majd ezek a témák is felmerülnek. Um, Köszönöm, Edward. Külön öröm számomra az, hogy hallhatjuk első kézből, hogy gyakorlatban hogyan alkalmazzátok azt, amit mi tanítottunk itt. Kicsit azonban elszomorít az, hogy kínai partnert kellett választanotok ahhoz, hogy visszafizessétek egy német banknak a kölcsönöket. Én szeretem volna, ha ez úgy tetszik, családon belül marad. De az a lényeg, hogy találtatok megoldást. Úgyhogy spontán hozzászólásokat <clears throat> fogok megvalósítani, nincs egy listám. De Jean-Paul, talán ha te szeretnéd kezdeni. Köszönöm szépen, állnak asszony. Nincsen kérdésem, csak üdvözölni szerettem volna a volt kollégánkat, miniszter urat, és nagy élvezettel hallgattam a beszámolóját, illetve örültem annak is, hogy hallottam, hogy milyen problémák vannak, én csak arra szeretném bátorítani, hogy folytassa a politikáját, és reméljük, hogy sikerrel. Elisa. Nagy örömmel látjuk itt új feladatkörében. Jó volt hallani az elemzését, hogy gyakorlatban hogy alkalmazza azt, amit itt elméletben eldöntöttünk már, mielőtt ön miniszterré vált volna. Szerintem ez egy nagyon érdekes prezentáció volt. Hogy utaljak arra, amit ön is mondott, és az elnökasszony is. Portugáliában is ugyanilyen stratégiát alkalmazunk. Azért, mert az arany részvényeket az energiapiacon nem tarthattuk meg Portugáliában, az állami részvényeket, úgyhogy az kínai köztársasághoz kellett fordulnunk. Úgyhogy összehasonlíthatjuk, hogy hogy működik ez a két országban. De sok sikert önöknek, meg magunknak is. Úgyhogy aztán ön említett még néhány dolgot. Szeretném hangsúlyozni az ön aggodalmait. Ne a rövid távú stratégiákra koncentráljanak. Miféle ajánlásokat tehetne most felénk? Most, hogy meg kell valósítanunk a tagállamok közti párbeszédet és a bizottság közötti párbeszédet, különösen az intézkedések minőségét illetően. Aztán a bankokat illetően, kettes csomag, hatos csomag, a BRID, az egységes felügyelet, a közös alapok, a hitelportfóliók. Van-e valami ajánlása ezt illetően. Nagyon érdekes lenne hallani ezt a fajta véleményt. Válasz? Gozász kollégának és Elizának is köszönöm a kérdéseket. Nos, a gazdasági szemesztert illetően. Igen, nagyon sok tapasztalatunk van. Szerintem ez egy nagyon jó eljárás. Hiszen korábban kezdődik, a növekedési felméréstől, aztán a nemzeti programok összeállítása következik, aztán a költségvetési tervezet összeállítása. Kicsit volt egy kis problémánk a költségvetési tervezet összeállításával. Nem tudom, hogy a többi országban mi történt, de én már ezt ismertetem a tanácsban is. Az történt, hogy általában a költségvetések az adóemelést illetően titokban maradnak, hogy ne okozzanak pánikot. Nekünk az, nálunk az történt, hogy megjelent a terv, bejelentettük azt, hogy jövedéki adókból jövedelemre teszünk sort. Na és akkor rögtön megjelent ez a sajtóban, és néhány nap alatt minden alkohol és minden dohánytermék elfogyott az üzletekben. And this was caused just by announcing that és ezt az okozta, hogy bejelentettük, hogy a jövedéki adó nő. De előre gondolkoztunk, és visszaütött ez ránk. De még mindig tanulunk a hibáinkból. Ez csak egy első élmény volt. A pénzügyminiszterek először hangolták össze a költségvetésüket, és még, még voltak hiányosságok. Még tanulunk. Amikor Oli Rennel először találkozunk, akkor az volt az első benyomásom, hogy hagyjátok már meg egy kicsit a büszkeségemet, ne diktáljatok mindent, hogy ezt meg azt csináljátok, mert ezt mondja a bizottság. Ez nem túl segítőkész magatartás politikai szempontból. Tehát én azt tanultam ebből, hogy ha ígérnek valamit, és meg tudják tenni gyakorlatban, és akkor csinálják a saját módszereikkel. Úgyhogy itt a kérdés annak, hogy szinkronizáljuk a költségvetésenket. Nincs még itt az ideje. Írország már bejelentette a költségvetését, de még nem hagyta jóvá. Nekünk voltak bizonyos korlátaink itt, már egy nappal előtte jóvá kellett hagynunk, tehát ez azt jelenti, hogy mi léptünk a gyakorlatban, még akkor is, hogyha tudtuk, hogy százalékos arányban kifejezve nem teljesítettük a kötelezettségeket. Ez volt október 15-e, És az utolsó mondatunk a jelentésben az volt, hogy Málta megfelelően reagált a 2014-es költségvetés területén. Következő kérdés a bankunió. Hát ez elég nehéz kérdés. Nyilván mindenkinek, mert ez a jövőről szól. Mi szeretünk volna nagyobb rugalmasságot, csak a kérdés az, hogy ez segítene a kisebb országoknak is, vagy csak a nagyoknak. Ezek kemény kérdések. Nekünk egészséges a bankrendszerünk, és így is akarjuk megtartani. Amikor a saját tőke arányról és más előírásokról beszélnek, akkor ugye senki nem kívánja, kopogjuk le, hogy legyen földrengés, de azért azt ismerjük el, hogy a válság az egy földrengés volt. És jót tett ilyen értelemben, mert a máltai bankok erősek maradtak, és nem volt szükségünk segítségre. Ez a legjobb, ami történhet, de nyilvánvalóan senki nem akarja, hogy megint megtörténjen ez. Have to rely on indicators and we welcome them. We... Úgyhogy most már haladhatunk tovább, és meg kellett, hogy állapítsuk, hogy a bankjaink jól eleget tettek a követelményeknek. Aztán a, a csőd felügyeletet illetően Nyilvánvalóan hétfőn esetleg találkozhatunk, mint euró csoport, egyetértünk, aztán jön a következő nap, akkor kibővítjük a csoportot, de a probléma az, hogy ilyenkor még nem tudják, hogy pontosan miről állapodtunk meg, Málta pedig nem is volt jelen. És az egységes mechanizmus még nem volt ott mentő övként. Úgyhogy nem segít a dolgon az, hogyha egy helyben nincs ott minden részről, és nem tud mindenki erről, akkor ez komplikációkhoz vezet, de a bankunióban hiszünk, az egységes felügyeleti rendszerben hiszünk, mert tudjuk, hogy rendszerkockázatokkal nézünk szembe. Nem, nem akarunk késleltetni semmit. Én azt hiszem, hogy a pénzügyi piacok azt várják el tőlünk, hogy lépjünk. <clears throat> Még ha nem is értünk egyet, legalább abban ki kellene egyeznünk, hogy mi legyen az úti terv. Ne találjunk állandóan kifogásokat. Ezt, ezt nem akarjuk. Nem tudom visszatartani ezt a kérdést. Te már említetted a jogalkotást illetően, uniós jogalkotás, hogy ott van az euró, a Eurogroup, mm, döntenek, hogy mi az optimális megoldás, ez oké, okay, ez rendben van, de abban a szobában nincs egy ember, aki azt mondja, hogy fölteni magának a kérdés, hogy ha nem lennék az eurozónában, akkor ez engem hogy érintene? Mert ami a csőd feljárást illeti a bankok esetében, ez, ez, ez egy alapvető elv, hogy nemzetközileg kell gondolkoznunk. Nyilván ezek a kivételek, akik így ö, ö, gondolkoznak, de azért kell ilyen ember, mert különben mindig nagyon kényelmes kis döntések születnek. Válasz. Most azt nem mondanám, hogy ebben nem gondoltunk bele, én csak azt mondanám, hogy ez még jobban nehezíti a helyzetét. Sharon, igazad van, foglalkoznunk kell ezzel, mert mindig ott van ez a kérdés, ez nem egyszeri kérdés. Egyesült Királyság, Lengyelország, van más olyan ország, aki mindig vétózni fog. De emlékszem az ír soros elnökség utolsó ülésére, ott is voltak problémák, és nem tudom, hajnalban, mikor végeztünk háromkor, egész éjszaka dolgoztunk, de még mindig Egyesült Királyság, Lengyelország még mindig vétózott. És igen, ezzel foglalkozunk, hogy ne zárjuk le csak így a dolgokat, ez a realitás, és foglalkozunk ezzel. Sven. Igen, először. Jó, hogy visszajöttél, és nem csak a Twitteren látlak, hanem a valós világban is, de a koordinátorok ülése után volt egy nagyon kis eh, fani párbeszédünk, és a titkárság azt mondta, hogy hát nem egyszerű vele egyeztetni, én megfogtam a Twittert, és kaptam azonnal választ, úgyhogy titkárság, a Twitter a megoldás, úgyhogy várom, <clears throat> várom a megoldást. Nos, ettől tekintve. Néhány specifikus kérdésem lenne. a bizottság a költségvetést újra átfésülte. Vannak ezek az elhíresült összehasonlító oszlopok. A parlament ragaszkodott hozzá, hogy több ilyen intézkedés legyen. Láttuk, hogy az országajánlásoknak legkevésbé Németország teszeleget, Málta csak középtávú felszólításokat kap, tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy jobban teljesítetek, mint az én országom, de a nyugdíjrendszert illetően, az egészségügy reformját illetően nem megfelelő az intézkedési csomagotok, ezt mondja a jelentés, és nagy a kockázata a közigazgatás megreformálásának. Erre szeretnék választ, illetve a médiában gyakran felmerült az a kérdés, hogy nyilván Máltának vannak költségvetési problémái. Az őszi előrejelzés azt mutatja, hogy a strukturális egyensúly 2013-14-ben veszélybe került. Úgyhogy 650 ezer euróval megveheti bárki a máltai állampolgárságot, anélkül, hogy lenne máltai állandó lethelye, vagy mm, investálna bármit Máltán. Ez azt jelenti, hogy pusztán pénzért uniós állampolgárságot vehet bárki. Ez elég nagy felháborodást okozott Németországban, úgyhogy szeretnék erre egy magyarázatot. Nekem visszásnak tűnik, hogy annélkül, hogy állandó lakcíme lenne az embernek, megveheti az állampolgárságot. Az ellen nincs kifogásom, ha van tartózkodási engedélyük, ott laknak, és utána állampolgárra válnak, de ez, ehhez Magyarország, ehhez magyarázatot szeretnék kapni mert azt hiszem, hogy így polgári jogokkal kereskedtek. Sven. Hát azt hiszem, az utolsó kérdéssel kezdem. Biztosíthatlak róla, hogy ennek semmi köze nem volt a deficithez. Itt van a titkárom. Meg kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy azt mondtuk, hogy nem, mert a költségvetésnek robusztusnak kell lenni önmagában is. Aztán a bizottság adott nekünk egy kis támogatást, 15 milliónyiat, de még ezt is csökkentik majd 8 millióra, és hát vegyük figyelem az arányokat, 3,2 milliárdos a költségvetésünk, ez nem nagy abszolút értékben, de relatíve nagy, úgyhogy hm, a költségvetés biztonságban van, egyáltalán az állampolgárságnak semmi köze nem volt ahhoz, hogy így segítsük ki a költségvetést. Egyébként a strukturális egyensúlyt illetve nem értünk egyet. 3,4, 3,5. Ez azon alapszik, hogy bizonyos fogyasztások után adót kell fizetni, de ezt most hagyjuk. Ami fontos, hogy ennek az állampolgársági ügynek semmi köze nincs a költségvetéshez. A beruházásokhoz van köze. Hogy kezdődött a történet? Egy fejlesztési bankot akartunk felállítani Máltán, és nyilván a kormánynak a keze megvan kötve. 3% alatt kell tartani a deficitet. Úgyhogy akartunk egy más eszközt ahhoz, hogy hosszú távú beruházásokat eszközölhessünk. A központi bank az IMF-el beszélt, ők abba az irányba mentek, a másik irány, ez az elképzelés volt, hogy legyen egy fejlesztési bank, hogy Portugália, Ausztria, Egyesült Királyság, Amerika, azoknak, akik beruháznak Máltában, Máltán, azoknak adjunk valami ellenszolgáltatást. Az a csapat, aki azt próbálta megoldani, hogy hogy vonzuk a beruházókat. Ezek valami nemzetközi, nem jut eszem a nevet, céget vettek föl, mint ö, tanácsadó céget, és ez a marketing csapat, ez előre rohant, és igazából teljesen más elképzeléseik voltak, túlságosan megelőlegezték ezt a dolgot. Egyébként nem hibáztatlak, én is úgy látnám, hogy Málta most kiárusítja az útleveleit a piacon. De nem erről volt szó, nem, nem így terveztük. Ez sajnálatos, és már kiavítottuk. Tehát nincsenek tenderek erre. A miniszterelnök találkozott az ellenzékkel ez ügyben az anonimitást, vagy bizalmaság, hogyha így tetszik, azt már megszüntettük, tehát itt gyakorlati kérdések merülnek fel. Miért csináltuk ezt? Igazad van, igazad van, nagyon sok reformat tettünk meg egy bizonyos idő alatt, és ez becsúszott ez a hiba. Nem kellett volna ennyire sietnünk. Tehát kellene nekünk egy abszolút érték. Tehát Málta kicsi, mégis ezer állampolgárságot adunk évente, főleg a házasságkötések kapcsán. Most nem vizsgáljuk aztán, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, vagy mi lesz utána. Három évvel később, amikor elválnak, hát azt már nem követjük nem mondják azt senki a vállási kérelembe, hogy azért, mert az útlevélért mentem hozzá. De bonafide beruházókat kerestünk. Tizenöt milliónyit akartunk szerezni. Ha elosztjuk a 650 ezerrel, amiben az állampolgárság kerül, akkor hát ez kevesebb mint ezerren fogjuk veszélyeztetni a Schengeni rendszert. So would say not more than say 50 a year. Tehát igazából amire szükség lenne, ami megoldaná a problémát, az, hogy lenne egy maximális limit, mondjuk azt, hogy 50 útlevél évente. Nem arról lesz szó, hogy minden kínai oda megy majd Máltára, és megvesznek mindent, és állampolgárságot kapnak el kell köteleznünk magunkat, több szabályt kell előírni, hogy igen, lesz tulajdon a máltán és állandó lakos lesz. Máltán, hogy fogalmazzak, elég nagy hiány van bizonyos végzettségű emberekből. De hogyha ezek az egyedek, egyének nem laknak megfelelő ideig Máltán, akkor mindenféle Mm, retorzió lesz az adóztatás területén. Tehát ez egy olyan pénz, ami beruházásra kerül. Ahogy mondtam, jó hibát követtünk el, és nagy volt a félreértés. Ami a kérdés első részét illeti, egészségügy, eh, nyugdíj és hatékonyság. Hát már mondtam, folyik a munka egy hónappal a megválasztás után elmennek egy kórházba és felmérést készítenek. Nyilvánvaló, hogy a hatékonyságban nagyon sok horror történetet talál az ember, ez minden országban előfordul. Mm, a tárolással, az egységekkel, de ez múlt héten pont kiropant egy ilyen törvényt, és ugyanez az igazságszolgáltatással kapcsolatban. A bizottság pedig azt mondja, hogy csináltak valamit, hát ez nem magyarázkodás, ez egy folyamat. Amikor a ö, hitelminősítő intézményeket találkoztam, akkor ők is tettek javaslatot, nem valósult meg, aztán jövőre megint jönnek, megint jelentést tesznek arról, hogy mennyire volt hatékony, de köszönöm szépen a kérdést. Right, we're on catch the eye. I've got... Spontán felszólalásoknál tartunk, Peter Skinner, majd Liam következik. Jó, hát kicsit fegyelmezettebbnek kell lennünk. Legfeljebb majd angolul folytatjuk, tolmácsok nélkül, Péter. Edward, nagyon jó téged itt látni, mint mindig. Gratulálunk a kiegyensúlyozott költségvetéshez. Mindenki, aki utána nézett, tudhatja, hogy költségvetés kiegyensúlyozott volt, és erre szükség is volt. Ami a gazdaságot, élet, illetve a szociálgazdaságot, az volt a benyomásom, hogy erről pontosítottatok Máltán. A jövedelemadó csökkentése nem példátlan, de általában a kormányok rossz gazdasági helyzet idején épp ellenkező irányba indulnak el. Vajon ez azért történt, mert megpróbáltok majd tenni valamit az ifjúsági garancia területén, ez nagyon üdvözlendő volna, ha így volna, ami pedig a nyugdíjreformot illeti minden tagállamnak végekre hajtania. A nyugdíjreformot Máltának is. A harmadik pillér esetében milyen előnyök várhatóak a módszer kapcsán, amelyet ti választottatok? Köszönöm szépen, nagyon nagyra értékelem a hozzászólást, ami az adócsökkentést semleges kimenetelű lesz, más szóval. Nem olyan csökkentésről van szó, amely esetében bevételeket veszítünk el, Málta bevételeinek fele a jövedelemadóból származik, a másik félnek a fele közvetett, a másik pedig közvetlen forrásokból származik. Látni kell azonban a jövedelem eloszlását is. Tisztában vagyunk azzal, hogy mint sok más ország esetében, a jövedelem eloszlásának helyzete rosszabbodik jobban teljesítünk, mint sok másik európai ország. Ha megnézzük például a szegénységet, nagyon alacsony a szegénység aránya, de romlik a helyzet, úgyhogy erre oda kell figyelni. E héten találkoztam a szociális ügyekért felelős miniszterrel, és megnéztük a 2015-ös költségvetést. A társadalom peremén, illetve főként a szegények és gyermekek esetében próbálunk javulást elérni. Ami a nyugdíjakat illeti, a helyzete egyedi. Ahogyan elmondtam, olyan kevés a részvételi arány. A nyugdíjak terhét olyan kevesen viselik, hogy az tényleg egy nagyon alacsony arány más országokhoz képest. Más országokban a lakosságnak a fele dolgozik, aktív, Máltán 40 eh, ezren hiányoznak ebből az aktív rétegből. Tehát valamilyen módon javítani kell a helyzeten. Más részről maga az adósság állomány és probléma, azáltal tehát, hogy az adósságállományt csökkentjük, azaz először is stabilizáljuk jövőre, majd csökkentjük, ez a jövőbeni generációkra háruló terheket is csökkenti. Van egy közös munkacsoportunk, amelyet az én minisztériumom és a Szociális Ügyek Minisztériuma hozott létre, modelleket vizsgálnak, és amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Hiszen, ahogyan elmondtam, senki sem akar most előre fizetni, a jövő terheit csökkentve, de kérdés, hogy azt akarjuk el, hogy a gyermekeink és az unokáink majd, amikor nyugdíjas korúvá válnak, szegénységben éljenek -e? Hát nyilván nem. Legalábbis én így próbálom megmagyarázni a nagyon nehéz politikai lépéseket. Elnök, hát lehet, hogy jól előkészítette az ekonbeli munkássága erre a szerepkörre. Köszönöm, Sharon. Nagyszerű, gratulálunk mindenhez, amit sikerült elérned. Most engem ért az az öröm, hogy a statisztikákkal foglalkozhatom, korábban ez a te területed volt. És hát a bizottsággal kis galiba alakult ki, de hát jó. A három oldalú egyeztetés végén, amikor végre sikerült megállapodni a tanácssal, most a bizottság blokkolja a dolgot. Első olvasatban elfogadtuk a szöveget, és aztán szöveghűen, a lehető leghűségesebben átvettük a te javaslatodat. Nagyon ambiciózus alapokat fektettél le, és a szavazás végén ezáltal, tehát a te munkád is elismerést nyert. Kicsit meglepett a tárgyalási mandátum, amelyet a soros elnökség a következő trialógushoz szerez majd meg. Remélhetőleg lesz egy újabb három oldalú egyeztetés, és itt van egy blokkoló kisebbség, amelynek furcsa mód Málta is a része. Lehet, hogy ezen a téren tehetnél valamit, hiszen ez egy olyan téma, amely neked is szívügyed. Köszönöm. Hát, rátapintottál. Tulajdonképpen igen. Persze, most én felelek ezért a politikáért. Máltának van egy bizonyos álláspontja, de majd utána nézek, mert tényleg érdekel ez a téma, és kár volna, hiszen a statisztikák a munkánk alapját képezik, a kettes csomag, a hatos csomag, a referencia értékek, mindez nagyon fontos, de minden a statisztikákon alapul. És hogyha egy háznak az alapjai sem elég szilárdak, akkor nyilván a ház összeomlik. Nagyon tisztában vagyunk ennek a fontosságával, hiszen a GDP vagy más értékek számításánál is ez egy rendkívül fontos kérdés. Tegnap foglalkoztunk a Máltai Központi Bankban az output potential számításával, teljesítménypotenciállal. És valahogy az adatok nem nincsenek összhangban. Technikai kérdések ezek, de nagyon fontosak is egyben. Az ügynökségek és a Eurostat függetlensége rendkívül fontos. Pontosan ezért, hiszen csak így lehet tekintélyük jártam ezt az utat a saját hazámban is, felderítettünk egy hibát, és miniszterként nekem utána kellett néznem ennek, utána kellett járnom, ugyanakkor azonban fontos volt az is, hogy ne avatkozzak be túlzottan, hiszen itt van a Máltai Statisztikai Hivatal, nagyon jó munkát végez, nekik függetlennek kell lenniük. Megnézem majd tehát, hogy mit lehet itt tenni, felveszem a kapcsolatot, ha kell a Eurostattal is, és a tanáccsal is. Remélhetőleg egy ilyen fontos dok- dokumentummal sikerül végre megállapodni, és támogatni foglak ebben. Köszönjük szépen, hát most akkor van egy beépített emberünk a tanácsban, nagyszerű. Nem első ízben történik meg, hogy a tagállamok megpróbálnak blokkolni bizonyos dolgokat, Ugyanez a probléma alakult ki az ISA 2010 kapcsán is, de végül győzedelmeskedtünk. Mindenesetre most már tudjuk, hogy a tanács mire készül, a lehető leghatározottabban fogunk fellépni. Az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, én is üdvözöllek itt, Edward. Nagyon örülök, hogy itt vagy. A szomszédsági politikában sokáig kollégák voltunk, Gratulálok az innovatív megoldásokhoz, ami a költségvetést illeti. Biztosan tudod, hogy mi itt az Európai Parlamentben mit harcoltunk ki az Európai Unió jövőbeni költségvetésére vonatkozólag, de mivel ismerem az álláspontodat, a régi álláspontodat EP képviselőként és most miniszteri álláspontodat is, figyelembe véve, mi változhatna a Brüsszel és tagállamok közötti kommunikációban szerinted? És mi lenne a jövőben kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Európai Unió erősebb legyen, és hogyan tudunk valódi szolidaritásról beszélni, hiszen tudod, mi szocialisták sokszor beszélünk erről a kérdésről, és sajnálatos módon az az érzésem, hogy csak a szavak szintjén mozgunk. Nos, először is összpontosítsunk a szolidaritás kérdésére. Az olyan országok lakossága, mint amilyen Málta is, összezavarodik, hiszen egyrészt azt mondják nekik, hogy amikor az ESM-ről van szó, vagy az FSF-ről, más tagállamok megsegítéséről, ezen alapokon keresztül, legyen szó Görögországról vagy bármely más országról, mi szívesen hozzájárulunk ehhez. Nagy többséggel fogadja el ezeket a parlament, ezeket a döntéseket, és Máltán mi, lehet, hogy a véletlen folytán, de minden esetre nagyobb mértékben hozzájárulunk ezekhez a segélycsomagokhoz, vagy segélyprogramokhoz, mint más tagállamok. A gdp 3,3%-át fordítjuk erre. Most kérdés, hogy ez miért történik meg? Van egyfajta egyenlet, amely alapján ez kialakul, és néha ez az egyenlet a mi javunkat szolgálja, mint például az Európai Parlamentben, ahol méretünkhöz, az országunk méretéhez képest túl reprezentáltak vagyunk. Másrésztről ez visszaüthet, mint például a segélyprogramok esetén. Ami a bevándorlást illeti, ugyanakkor úgy, ére, úgy érezzük, hogy el vagyunk szigetelve, migránsok érkeznek hozzánk, mert úgy gondolják, jobb jövőre számíthatnak Európában, vagy valamilyen veszély elől menekülnek, életüket kockáztatják. Amikor Európába utaznak, tudjuk, mi történik ezen a téren, és Málta úgy érzi, hogy ezen a területen teljesen magára maradt. Nem csak Málta érzi így, hanem persze a azok a migránsok is, akik életüket vesztik. Tehát a szolidaritás lehet így is értelmezni, meg úgy is. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a választásoknál aztán a lakosság passzivitásba vonul. Máltán persze szerencsések vagyunk, mert itt az egyik legnagyobb a választási részvétel, de más országokban ez azért nincs így. Málta, tehát nem, alapjaiban véve nem más, mint bármely másik tagállam. Ezt a űrt nem igazán lehet áthidalni. Ami meglepő, mert a válságból adódóan az ember azt gondolná, hogy az emberek jobban összefognak és segítenek egymáson, de egyelőre nem ezt látjuk. De összegzésképpen azt hiszem, derülátónak kell lennünk, sok-sok ambiciózus tervünk van, lehet, hogy nem értünk mindig egyet, de a mindenkire egységesen kialakított megoldás azt hiszem nem működik. Nem akarom azt mondani, hogy különös bánásmódban kell részesíteni például a kisebb országokat, de hát azért vannak különbségek. Ugyanígy másként működik a férfi agy és a női agy is. Ehhez hasonlóan a különböző tagállamoknak is megvan a maga jellegzetessége. Máshogy működnek a kis tagállamok, a nagy tagállamok, és nem lehet őket ugyanabba a keretbe beleszuszakolni. Az elvárások hatalmasak, legyen szó statisztikákról, vagy egyéb más témákról. Írország helyzete megint más, más azonban a mi helyzetünk, minket úgy kezelnek, mint Németországot például, hát valahogy meg kell felelnünk az elvárásoknak, valahogy boldogulnunk kell. Úgyhogy nagyobb megértésre lenne szükség, ami a rugalmasság iránti igényüket, igényünket illeti. Az Európai Bizottság is most 28 különböző költségvetéssel kell, hogy foglalkozzon, gyorsan a végére kell jutniuk, és hát nyilván követnek el hibákat. Nem régiben egy, készült egy jelentés, mi szerint hibákat követtek el, ezeket a hibákat nyilván ki kell javítani. Legyünk optimisták, és hát hozzuk ki a helyzetből a legjobbat. Köszönöm szépen, Edward! Öröm volt téged itt vendégül látni. Nem is lenne rossz, hogyha mindenkinek először Ekon szakbizottsági tagként kellene teljesíteni, mielőtt pénzügyminiszterré válik, mert az, ahogyan te itt most beszéltél, világosan mutatja, hogy átlátod a különböző méretű tagállamok problémáit. Azt hiszem, hogy ez nagyon értékes betekintést nyújtott nekünk arról is, hogy milyen a másik oldalon állni. köszönöm, hogy eljöttél.